And it's almost uh, ten past. Majdnem tíz perc elmúlt három óra. És, és akkor folytassuk is a munkát. Hogy aztán meg önökkel, hogy az ebédszünet során két-három oldalú párbeszédre egyeztetések került sora tanácssal, a bizottság részvetelével, és ahogy szokás szerint most is az interneten keresztül követett az ülésünk, azért jó, hogyha tudják, hogy nagyon keményen dolgozunk itt az, a litván elnökség utolsó szakaszában. És itt is van körünkben Rolandas Krisunas, aki a litván külügyminiszter helyettes, a soros elnökséget képviselve van itt körünkben. És hát azért is jött el hozzá, hogy mérleget vonjon az elmúlt fél év eredményeiről a, a litván soros elnökségről. Elmondjam el, hogy ön az ön kollégája, Linkevicius úr itt járt nálunk, és beszélt a keleti partnerségről, Kínáról, a TTIP tárgyalásokról, Oroszországról, illetve a 9. WTO miniszteri konferenciáról is eszmét cseréltünk vele. És ezek nyilván kevésbé jogalkotási témák, mint inkább nemzetközi események megvitatása volt. Nem annyira arról volt szó, hogy jelenleg milyen jogszabályalkotási csomagok vannak éppen folyamatban. Természetesen szó esett a befektetésvédelemről, illetve a kölcsönösségre, a közbeszerzések tekintetében, a befektetők és az állam közötti vitarendezéssel kapcsolatos rendelkezésekről, illetve más egyéb eszközökkel kapcsolatban is már előrelépést értünk el, de még ezeket nem zártuk ezeket a folyamatokat. De akkor át is adnám a külügyminiszter helyettesnek a szót, hogy ő is elmondhassa, hogy hogyan látja ezt az elmúlt fél évet a kereskedelmi és befektetési csomagok szempontjából a litván elnökség alatt. Köszönöm szépen, Moréra professzorok, tisztelt képviselők, természetesen óriási öröm és megtiszteltetés, hogy alkalmat kapok arra, hogy nagyon fontos külkereskedelmi pontokra hívhatom fel a figyelmet, kisebb, nagyobb sikerrel zárhatjuk ezt a fél évet, úgy gondolom, hogy eredményesek voltunk többé-kevésbé, és nagy örömmel vonom meg most ezt a mérleget. De szeretném azt is kiemelni, hogy mielőtt rátérünk a tartalmi kérdésekre, hogy rendkívüli örömömre szolgál az, hogy az Európai Parlamenttel kiválóan együtt tudtunk működni és hogy közösen közelítettük meg ezeket a fontos témákat. Nagyon sokat javult az együttműködés önöknek köszönhetően is. Úgy gondolom, hogy a professzor úr is nagyon-nagyon komolyan hozzájárult ahhoz, hogy működjön a kapcsolat eh, közöttünk, és jó legyen a kiindulási pontunk már a litván elnökség első napjától kezdve. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon produktív és, és nagyon érdekes félévet zárunk most, mind bilaterális, mind multilaterális kérdésekben nagyon komoly dolgos félévet évet utatunk magunk mögött. Amikor júliusban Linkevicius miniszter úr itt járt, akkor elmondta, hogy most, amikor Európának gazdasági nehézségekkel kell szembenéznie, mennyire fontos az, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amely a gazdasági növekedést használják. És hát most már örömmel láthatjuk azt, hogy a tanács, a bizottság és a parlament közös erőfeszítésével nagyon sok helyen fontos célokat sikerült elérnünk, amelyek végső soron az unió előnyére fognak válni. A litván elnökség a Focus Europe szlogennel kezdte meg a munkáját, és természetesen hiteles, növekvő és nyitott Európát szerettünk volna elérni, és hát a külkereskedelem úgy gondolom valamennyi célunkhoz hozzájárult, különösen a, a nyitottság és a növekedés új lehetőségének megteremtésének szempontjából. De hogy beszéljek akkor a legaktuálisabb és talán legfontosabb eredményekről, a bali csomag elfogadásáról. Hiszen a bali eredmények nagyon komoly hozzájárulnak a multilaterális kereskedelmi rendszer sikeréhez. Ez a csomag, ez az első ilyen intézkedés csomag a WTO történetében, és ez nagyon jelentős sikert jelent. Ez üzökenőmentesebbé teszi a kereskedelmet, leegyszerűsítésre egyszerűsíti a vámeljárásokat, garantálja az élelmiszerellátást a legszegényebbek számára, és új eszközöket teremt a legkevésbé fejlett országok támogatására. Nyilvánvalóan a legfontosabb számunkra a kereskedelmet megkönnyítő intézkedésekről szóló megállapodás, és ez azt is annak is a jele, hogy elkötelezettek vagyunk és határozottak amellett, hogy a vto nak fontos szerepet kell játszania, hogy még hatékonyabb és eredményesebbé tegye a kereskedelmet. Ez egy nagyon jelentős lépés volt a dohai fejlesztési menetrend lezárásának érdekében is. És szeretném elismerni azt is, hogy az európai parlamenti képviselők jelenléte Balin és az ők eh, kiállása valóban a Fontos jelzés volt ez, hogy az Európai Unió milyen jelentőséget és tulajdonít a WTO-nak, a Dohai fejlesztési menetrendnek, a nyitott kereskedemnek. Aztán egy másik mérföldkő az elnökségünk során az a keleti partnerségi csúcs volt Vilniusban, ahol útjára indítottuk Grúziával és Moldovával a társulási és a szabadkereskedelmi megállapodást ők mindent megtettek annak érdekében, hogy ígéreteiknek eleget tegyenek, és együtt dolgozzunk a gazdasági integráció ért az Európai Unióval. A politikai ambíciók és célok azok, tere, azok maradnak, hogy minél korábban a jövő év során írjuk alá ezeket az, a megállapodásokat. Úgy gondolom, valamennyünk érdekét szolgálja azt, hogy ezért közösen együttműködjünk, és minél korábban tényleg jó lenne legkésőbb mondjuk szeptemberben, 2014-ben aláírni ezeket a megállapodásokat. És ha megnézzük ennek a csúcsnak az eredményeit, akkor figyelembe kell venni azt is, hogy a két keleti partnerségi ország eh, milyen komoly eredményeket ért el, miközben Oroszország nagyon komoly nyomást gyakorolt rájuk. És ezért azt kell mondjuk, hogy a Vilniuszi csúcs eredményei nagyon jelentősek, még akkor is, hogyha Ukrajna nem tudott eredményeket felmutatni. Az, hogy az ukrán kormány úgy döntött, hogy nem akarja tovább folytatni a társulási és a szabadkereskedelmi megállapodás aláírásához vezető folyamatot, a számunkra is ö, csalódás, de az ukrán nép számára is. Hiszen ez a megállapodás sokkal magasabb szintre emelte volna az uniós ukrajna közötti kapcsolatokat, de továbbra is ez a lehetőség napirenden maradt, és az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy, hogy azt szeretnék elérni, hogy Ukrajna mégiscsak Európát válasz. És hát az Európai Parlamentnek is köszönjük a lehetőséget és a támogatást, a keleti partnerségi folyamat támogatása nagyon fontos volt számunkra, különösen, miközben például Oroszország ugye a litván árukra is komoly behozatali korlátozásokat vezetett be. Aztán a második fél évben fontos más eredményeket is elértünk a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokban kulcsfontosságú partnereikkel. Először szeretném kiemelni a Kanadával lezárult CITA egyezményt, az átfogó gazdaság és kereskedelmi megállapodás már régóta célunk volt, nagyon régóta dolgozunk ezen, és most sikerült végre a, a legutolsó nézeteltéréseket is tisztázni, és most egy átfogó és ambiciózus megállapodás született. Ez mindenképpen fontos lehet ilyen időkben, amikor nagy a gazdasági bizonytalanság és most várjuk, hogy folytassuk ezt a tárgyalási folyamatot, hogy a végső aláírás is rákerüljön erre a csomagra. Ez mindenképpen új lehetőségeket fog teremteni a növekedésre, és más fejlett országokkal folytatandó tárgyalások szempontjából is példaértékű lehet ez a megállapodás. Aztán egy másik fontos esemény volt a TTIP e tárgyalásoknak a megkezdése. Ugye itt komoly akadályokat kellett leküzdeni. Ez az első két tárgyalási kör nagyon produktív volt, és megteremtette a további eredményeknek a lehetőségét. A harmadik kör pedig jelenleg zajlik Washingtonban, és ez egy nagyon kritikus szakasza a tárgyalásoknak, hiszen a következő körben már a tartalmi kérdésekről fogunk tárgyalni, különösen a piaci hozzáférés tekintetében. Február első felében kerül majd sor a tárgyalásokra, ahol aztán a konvergencia területeit meg tudjuk határozni, és itt biztos, hogy politikai iránymutatásra is szükség lesz. Tudjuk, hogy kívásokkal kell szembenézni, de hát tudjuk, hogy a nagy lehetőségek, ez mindig nagy kívásokon keresztül vezet az útunk. Én biztos vagyok abban, hogy az Európai Unió a leghatározottabb elköteleződéssel kívánja ezt a folyamatot folytatni, annak érdekében, hogy a várt célokat elérje. Fontos esemény volt az is, hogy az Unió tárgyalási mandátumot fogadott el a Kínával folytatandó, illetve megkötendő befektetési megállapodás kapcsán. És az EU-Kína csúcs találkozó, meg is kezdtük a tárgyalásokat, és egy különálló befektetési megállapodásra törekszünk. Ez lesz az első ilyen megállapodás egy harmadik országgal, ez nagyon fontos lépés lesz, és itt nyilvánvalóan a befektetési védelemmel kapcsolatos irányelvek is fontosak egy olyan gyorsan növekvő régióban, mint az ASEAN országoknak a régiója. Ennek kapcsán megemlíteném, hogy Szingapúrral is előrelépés történt a befektetésekkel kapcsolatos tárgyalások során. Ez lesz az első olyan ország ebben a régióban, amelyel egy szabadkereskedelmi megállapodást szeretnénk elérni. Az elnökség ezen kívül szabadkereskedelmi megállapodásra törekvő tárgyalásokat folytatott Japánnal is, a harmadik tárgyalási körben tartunk. Igaz, hogy itt nagyobbak voltak az elvárások, de azért eredményesen zárult ez is, és hát jövőre úgy ezek a tárgyalások. Nagyon remélem, hogy a következő egyéves felülvizsgálati időszak során sikerül majd további ösztönzést adni ennek a folyamatnak, és e, a még meglévő akadályokat e, leküzdeni. Aztán nagyon fontos a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnerünk Oroszország kérdése is. E, itt nagyon nagy szükség lenne a kereskedelmi kapcsolatok javítására. Hát ez a folyamat nem túl könnyű, hiszen folyamatosan folyamatosan azt láthatjuk, hogy Oroszország nem kíván eleget tenni a kötelezettségeinek, pedig ezeknek eleget kíván tenni akkor, amikor egy évvel ezelőtt a WTO-ba belépett Oroszország. Ez is vezetett ahhoz, hogy a WTO egy vitarendezési panelt hozott létre, hogy a különböző piac torzító intézkedéseket, például az importált járművekre kirót díjakat, illetékeket megvitassuk, hiszen fontos lenne, ha a WTO szabályát konzekvensen Oroszország is, mint WTO tag végrehajtaná. Ezen kívül a társulási megállapodás a közép-amerikai országokkal is egy fontos célunk. December elsőjén az ideglenes alkalmazás megindult, illetve augusztus 1 -e óta már érvényben van a Kolumbiával és Perúval megkötött kereskedelmi megállapodásunk is, Ecuadorral pedig ezen során kezdtük meg újra a tárgyalásokat. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A jogalkotási dosszék nagyon fontos részét képezik a munkánknak, hiszen mi is társjogalkotók vagyunk, és nagyon örülök, hogy a különböző szakbizottsági előadók, illetve az egyéb képviselők ebben a szakbizottságban a szoros és őszinte párbeszédet választották, és alaposan megvizsgálták a napirenden lévő jogalkotási javaslatokat. Nagyon komoly előrelépés történt a végrehajtási rendelet tekintetében, és aztán az egyik eh, nagyon fontos rendelet ugye a befektetők és az állam közötti vitarendezési rendelet elfogadása. Biztos vagyok abban, hogy ez a dosszi és hamarosan lezárásra kerülhet még ebben a jogalkatási ciklusban. Aztán a pénzügyi eh, felelősség kérdése ezen a téren, tehát a, a védelem területén azért nagyon nehéz diónak bizonyult, és hát itt bizony a nemzeti költségvetésekre is ez negatív hatással lehet. Tehát itt egyensúlyt kell teremteni, és hogyha egy-egy esetet elvesztenek a panaszosok, akkor azért felmerül a kérdés, hogy kinek kell állnia a számlát, a károkért kit tehető felelősség. Egyelőre kompromisszumot nem sikerült még elérnünk, de nagy erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy az álláspontokat közelítsük egymáshoz és hát reméljük a következő soros elnökség majd produktívan tudja ezt a munkát tovább folytatni, és sikeresen lezáratja ezt a tárgyalást is. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, ebben a fél évben együtt kellett dolgozunk nagyon összetett ügyekben, de a következő fél évben még nagyobb lesz a nyomás, hiszen májusban Európa parlamenti választásokra kerül sor. És hát a keleti szomszédaink a geopolitikai érdekeiknek megfelelően nagyon komoly gazdasági és politikai nyomást is nyomásnak is voltak kitéve. De hát történelmi eredményeket is elkönyvelhetünk, a bali megállapodás, a Kanadával lezárult megállapodás, a keleti szomszédsággal kapcsolatos politika sikeressége, vagy a befektetési megállapodás Kínával. Szeretnék ezért köszönetet mondani Moréra professzor úrnak, szinte szakbizottságnak, az Európai Parlamentnek, azért, hogy ilyen elhivatottan, elkötelezetten és konstruktívan járultak hozzá az Európai Unió kereskedelmi politikájának alakításához és hát nyilvánvalóan nagyon sok sikert kívánok a görögöknek és a görög elökségnek is, hogy tovább tudják vinni ezeket a fontos dosszékat, hiszen jövő év elején ők veszik át ezt a munkát. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm eh, szépen. Szeretnék eh, gratulálni. Ez az első elnöksége lesz Litvániának eh, gondolom, hogy nagy érdeklődéssel, izgalommal tekintenek elébe. Szeretném aláhúzni az igazság kedvéért, hogy a litván elnökség a tanácsban elkötelezett, és hogy jó hangulatot, együttműködést sikerült megvalósítani a TPC és más szinteken. Ademát ilyen asszonynak hála, aki köztünk is most itt van. Most akkor lépjünk át a szakbizottság tagságára a frakciók képviselni egy-egy képviselő kap szót, egy litván képviselő kap szót, Andrik Jane, asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen azt hiszem később kerülök sorra. Köszönöm szépen a litván elnökségnek, és szeretnék gratulálni az eredményekhez. A grúz és moldáv társulási szerződéssel kapcsolatban az MC9 megállapodás Kanadával és a ö, TTIP tárgyalásokhoz. Ö, sajnos zsarolás tárgyai Oroszország részéről és a jelen ukrán vezetőség nem volt partner szándékban, illetve hát az aláírásban novemberben. Sok kérdésem lenne önhöz, de más napirendi pont is szerepel a napirenden. Itt van az Oroszországi Föderáció képviselője közöttünk. Gondolom fel lehet majd később is tenni kérdéseket Ukrajnával kapcsolatban. Ezért most a szakbizottság tagjaként szeretnék Moreira elnöknek a támogatásáért, együttműködésért köszönetet mondani. A legelejétől láttam a Vilniuszi látogatástól fogva is a támogatás, mióta Litvánia átvette az elnökséget. Láttam a jó szándékot. Ez volt az első litván elnöksége az EU tanácsnak. Nagyon fontos volt számunkra az ön támogatása is. Köszönöm szépen. Ennek megvan az oga. természetesen támogatjuk az elnökséget a maga szándékai megvalósításában. Bent Langen. Ja. Bent Lange, a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos impulzusokat sikerült az útjukra indítani. Most két dolgot emelnék ki. Először is ugye a tanácsban számos alkalommal vitáztak a közbeszerzések eh, kérdéséről, a kölcsönösségről, a közbeszerzések területén talán betekintést tudna nyújtani abba, hogy a tanácsban hogy gondolja milyen irányba is mennek a dolgok, mi az általános vélekedés és a problémákat hogyan lehetne leküzdeni. Másodszorban pedig a kanadai, Kanadával kötött megállapodás kapcsán némi elégedetlenség ütötte fel a fejét. Hiába van meg a politikai megállapodás, mégis nagyon sok a nyitott pont, és nem sikerült még teljesen lezárni, lezárni ezt a ezt a folyamatot. Ezért soros elnökség képviselőként szeretném megkérdezni önt, hogy, hogy, hogy önök hogyan látják ezt, hogy milyen ez, amikor bejelentünk egy nagy eredményt, de igazából még nem zárult le ez a folyamat. Aldi. Catherine Bierde, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a, a, a jelen lévő külügyminiszter helyettes úrnak. Gondolom némi frusztráció is volt a munka során, de szeretnék elsősorban gratulálni. Gondolok itt a VTO egyezményre, hiszen ideje volt előre lépni ezzel kapcsolatban. A kérdésem a kanadai szabadkereskedelmi egyezményre vonatkozik a és fenntarthatósági fejezetekre, a kollégák itt tudják, hogy a környezetvédelmi kérdések különösen érdekelnek, és a kanadaiakkal vannak rendezendő kérdések amikor átadják a következő miniszternek a stafétát, Önök szerint milyen előrelépés várható a fenntarthatóság és környezet fejezetben? Köszönöm tovább további képzelők kérjék a szót. Hámesos Gue. Köszönöm szépen. A litván elnökségnek én is szeretnék frakciónk nevében köszönetet mondani különösen Adumaké asszonynak mondanék köszönetet, aki nagyon kompetensnek bizonyult, és hát <laughs> nagyon makacs, kitartó tárgyaló partnert ismerettünk meg benne személyében. És hát úgy gondolom, hogy ez, egy, ez, ez azt is jelenti, hogy, hogy eredményorientált, és ez fontos, hogyha ha együtt kívánunk működni, és egymással tárgyalunk. Most nem akarok egy hosszú listát felsorolni, e, ugye a már elért eredmények, illetve az elindított tárgyások tekintetében, viszont az érdekelne, hogy, hogy lehet-e még tartalékokat a két törvényalkotó közötti együttműködésben, tehát a parlament és a tanács szerepével kapcsolatban a, a közös együttműködés tekintetében, hiszen nekik együtt kell meghatározniuk a kereskedelmi politikát, és ez valamennyi tagállam nemzetgazdasági előnyét kellene, ott szolgálja. Jelen válsággal sújtotta időkben, tehát ez érdekelne engem, hogy például a kereskedelmi bizottságban, a tanácsban hogyan fognak lezajlani a tárgyalások, hogyha konkrét részletekről van szó, akár a befektetésvédelemről, vagy a különböző mm, hatástanulmányok ról legyen szó, tehát ugye ezeket a bizottság végzi el, azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a tanács tárgyal meg. Mi általában már csak az eredményekkel szembesülünk, de hát kérdés, hogy a tanács hajlandó lesz-e a hosszú távon kísérni, vagy akár befolyásolni is a bizottság munkáját. A kereskedelmi bizottság tagja tagjaként ugye a litván soros elnökség eh, kezdetén Vilniusban részt vettünk az eurózóna találkozóján, és ott is hallhattuk ezeket a kérdéseket, hogy hogyan lehet itt a kereskedelmi politikát közösen eredményesé tenni, és engem az érdekelne, hogy a soros elnökség, a litván elnökség hogyan pozícionálta a tanácsot, egyáltalán hogyan állnak a, ahhoz a kérdéshoz, hogy összekapcsolják az európai kereskedelmi politikát más, például a fejlesztés és más kapcsolódó eh, politikai terület, szakpolitikai területekkel. Az, amit elértek a litván elnökség során, a kérdés, hogy ezt, ezt sikerrel, eredményesen tovább tudja majd vinni a görög elnökség azokon a területeken, ahol a kereskedelem bizony hozzá tud járulni a jelenleg még akut, de valószínűleg még sokáig elhúzódó válság tekintetében. No, request for the floor. Allow me a... Hadd tegyek én is egy megjegyzést Ez a megjegyzés nem csak önnek szól, hanem minden tanács elnökségnek általában. Mert hát önök jönnek, mennek, mi meg maradunk. Az unió általános eredményeit talán így jobban le tudjuk mérni. Itt a befektetés politikáról van szó, ezzel kapcsolatosan megjegyzésem. Nyilvánvaló, hogy amikor az EU kereskedelmi politikája kerül szóba, akkor a parlament és a tanács jobban egymásra talál. A különbségeink kisebbek. De amikor a befektetés politikáról van szó, ami az EU kompetenciájába csak a Lisszaboni szerződéssel került, akkor a dolgok sokkal nehezebben zajlanak. Nehezebb a két törvényhozótársnak ezt megvitatnia. Nagyon sajnálom, hogy arra kell következtetnem, hogy nem voltunk teljesen sikeresek abban, hogy a befektetés politikát kialakítsuk. A grandfathering rendeletet megalkottuk, az 1200 BIT-vel kapcsolatban, de más fontos ügyeket nem sikerült véghez vinni a befételés politikában. Például a kulcs a legfontosabb, egyik legfontosabb eszköz, a hatáskör megosztás az unió és a tagállamok között, ki lesz felelős, hogyha külföldi befektető panaszt emel a tagállamot, vagy az EU-t fogják e- elítélni például kártérítésre. Másrészt nem sikerült az EU-n belüli befektetési, megegyes kényes kérdésével foglalkozni. Végül pedig a parlament és a tanács között nagy a véleménykülönbség arról, hogy az EU befektetés politikájának hol a határa, tehát a hatáskör megosztás van. Nem sikerült tehát kialakítani az EU megfelelő befektetés politikát. Ezt hogyan látja? Hogyan látja a tanács szempontjából parlamenti tagként, aki ennek a szakbizottságnak az elnöke az utóbbi években nekem van magyarázatom rá, de ön hogyan látja a tanács oldaláról? Hogyan tudnánk ezzel a kudarccal megküzdeni? Hogyha hogy ha nem is vasbetonból, de hát valamennyire tartós befektetés politikát alkossunk meg. Kanadával sikerült ezt megtenni, Szingapúrral közel állunk hozzá, elkezdtünk tárgyalni, Kínával tárgyalunk, az USA-val. És ennek ellenére nem vagyunk olyan helyzetben, hogy azt mondhassuk a partnereinknek, hogy ki lesz a felelős, hogyha jogvita alakul ki a külföldi befektető és az EU vagy egy tagállam között. És úgy gondolom személy szerint, hogy hát itt hiányzik egy láncszem. A láncban amelyet az EU létrehoz. Krisúnasz, köszönöm szépen, öni a szó. Köszönöm szépen, professzor úr. Hadd kezdjem. Egy távolabbi pontnál mondtam a legelején, hogy nagyon jó hangulatban sikerült a parlamenttel együtt dolgozni, de a litván elnökségnek nem volt könnyű dolga. Nem tudom, hogy meddig jutunk el, de azt hiszem nagyon fontos ez a soros, ez a változó elnökség, mint rendszer. Ez fontos kérdés volt Litvánia számára, mondtam a kollégáknak is, hogy hiányozni fognak, és ezt komolyan is gondolom. Örülünk, hogy mi ültünk a vezetői ülésben egy ideig. Azt hiszem, hogy Szandrika is erre utalt. De szeretnék rátérni Ukrajnára is, hogyha lehet. Azt hiszem, fontos odafigyelni erre. Ez az az ország, amit a leggyakrabban emlegetnek manapság. Igen, ez számunkra ö, csalódás. Nagyon sokat vártunk, azt hittük, ö, hogy ö, sikerül ezt megoldani, és látjuk, hogy az utcán mi történik. Hát nagyon furcsa számunkra, litvánoknak. Nagyon emlékezhet a múltra, nagyon sajnáljuk, de szeretnénk világosat tenni, hogy Ukrajna kell döntsön. Mi maradjunk nyíltak, tegyük világosá az álláspontunkat ország, Oroszországgal kapcsolatban. Elfogadhatatlan az ilyen szomszédság. Természetesen nem, nem tudunk erre hadni, de hogyha Ukrajna változik, akkor mi nyitottak vagyunk. Az integráció az Európai Unióba gyakorlatilag az ukrán modernizációnak a szinonimája volt, a jogállamiságnak, a demokráciának, a fenntarthatóságnak, a növekedésnek, és mindennek, ami ezzel együtt jár, nem csak az integrációról volt szó. Remélem, hogy a nyitott ajtók Ukrajna megjelenését is látni fogják valamikor. Ami a második kérdést illeti, amelyet Lange úr tett fel, szeretném elmondani, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban alá kell húzzam. Hát ez egy kényes ügy. okosak voltunk. Mi a litván elnökség? Hát ez túl nagy dió volt számunkra. A tanács nagyon megosztott ezzel kapcsolatban. Most úgy tűnik, nem, nem komolyan mondom, de a kínaiak azt mondják, hogy ha valamit nem tudunk megoldani, akkor várni kell. Hát, ha jön a megoldás, majd megjön. Hát nem tudom, hogy nekünk van-e időnk csak ülni és várni. De gyakorlatilag nincs választási lehetőség, mert a tanács nagyon megosztott, és nem tudom, hogy ezt a megosztottságot hogyan lehet megszüntetni. Hát sok pozitívumot nem tudok mondani az elnökségünk után. Ezt félreraktuk. Nem tudtunk hidat építeni. Remélem, hogy utódaink tudnak. Hát egy ideig ezzel sajnos várni kell. Ami Kanadát illeti, igen, természetesen a politikai áttörés sikerült elérni, világosan látjuk, hogy ez elérhető. Megrekedtek korábban a tárgyalások. A politikai áttörés megtörtént, a jogászok még vizsgálják a részleteket, és megpróbálják egy csomag, csomaggá dolgozni, hogy jóvá lehessen hagyni. Remélem, hogy nem lesz olyan kérdés, amely ezt megakadályozná. Tehát az átverés megmarad, és elfogadható csomag lesz mindenki számára a végén. Átérnék most a hármas kérdésre. Bider asszony kérdésére. Igen, a környezet valóban nagyon fontos nem csak a számára, a Litvánia számára is. Ezen is dolgoznak a jogászok. Remélem, hogy az önök számára is elfogadhatóak azok a magas szintű normák, amelyeket mi követelményeket, amelyeket állítunk. Szolcsúrnak úrnak válaszolnék most. Nem könnyű az élet, még a tanácsban sem. Vannak példák, amikor, vannak esetek, amikor nagyon megosztottak vagyunk. Az élet egyre nehezebb, amikor a parlamenttel, meg a bizottsággal kell eh, vitát folytatni, amikor triológus van. De eh, TTIP politikával kapcsolatban azt hiszem, hogy semmi olyan nincs, amit ne lehetne megvalósítani. Ha minden nagyon könnyű lenne, akkor gyanakodnék, hogy valami hiányzik a képből. A nehézség nem riaszt el bennünket. Minden része fontos ennek a döntésnek, és kompromisszumra kell jutni. Úgy tűnik, hogy egyes kérdésekben nagyon határozott meggyőződések vannak, de hát meg kell tudni, meg kell találni a kompromisszumot és itt átudok a professzor úr, úr témájára, a befektetés politikára. Világos befektetés politika. Tudom, hogy frusztráló, hogy ennyi idő kell hozzá, de egyes kérdésekben vannak elvi kérdések, és akkor egyetértünk, vagy, vagy nem. És kell egy harmadik fél esetleg, aki segít. És akkor mindketten elfogadjuk a harmadik fél döntését. Jó, hogy van meggyőződésünk egyes kérdésekben. Ha kell egy harmadik fél, hát akkor hozzá kell fordulni, és az ő döntését kell elfogadni. Solc úr kérdésére térnék vissza. A kereskedelem eh, és eh, segélynyújtás eh, összekapcsolására. Esen asszony is szólt erről, úgy nevezte, hogy a fejlesztési politika koherenciája. Mm, kereskedelmi miniszterekkel voltak tárgyalások, és fontos a parlamenti környezetben is, hogy a fejlesztés és a politika összefüggjön. Nem lehet külön választani a fejlesztést a többi politikától. Nem mehet más irányba a fejlesztés, mert az rossz megoldás. Tehát ez egy fontos téma és általánosságban szólva elég jól ö, sikerült ezt így megközelíteni. Ha megnézzük, hogy mennyire vagyunk tudatában ennek, amikor ö, Báliban ö, tárgyaltunk. Hogyha megvizsgáljuk, az EU ma többet tesz, de van még mind javítani. Többet teszünk, mint más fejlett régió vagy ország. De legyünk reálisak, büszkék lehetünk, de tudatában kell maradni ennek a kérdésnek. És még egy utolsó megjegyzése volt Solcs úrnak, hogy a kereskedelem sok minden problémát megoldhat. Igen, ezt teljes mértékben alá tudjuk írni. Amikor kezdtük az elnökségünket, akkor mondtuk, szavahihetőség, növekedés és nyitottság. A kereskedelem mindhármat magában foglalja a szavahihetőséget, a tiszteletet, a nyitottságot. Nyitottnak kell maradni, és ez hozza a növekedést. Erre való a kereskedelem rámutat a legjobb részekre mindkét oldalon. Hát azt cseréljük. Nos, ezek lennek a megjegyzéseim, ami pedig az ön megjegyzését illeti. Nagyon nehezen válaszolok rá, mint mondtam, hogy pozitívnak fogom fel megpróbáljuk megoldani, pozitívan viszonyulunk a kérdéshez. Köszönöm szépen, miniszter úr! Ez az utolsó olyan ülés, hogy még ugye litván elnökség alatt vagyunk, úgyhogy köszönjük szépen a munkát. Természetesen emlékezni fogunk a litván elnökségre, az ön politikai tevékenységére, ezekre a nagyon érdekes időkre. Hát igen, a soros elnökség betöltése tényleg teljes embert és teljes időt igénylő munkakör, úgyhogy köszönjük szépen az erőfeszítéseket, köszönjük a munkát, köszönjük a hozzájárulást ezekben a nagyon fontos témákban, többek között a rendelet végrehajtásában. Természetesen a felelősséget még nem vesszük le az önök hátáról, hiszen hátra van még némi idő a litván elnökségből. Minden esetre köszönjük szépen a munkát az Európai Unió életében, köszönjük a külkereskedelmi tevékenységet, köszönjük a politikai munkát. Ácsú, ha jól gondolom, így kell azt mondani, hogy köszönöm litvánul. Allow to say goodbye to our akkor most egy perc szünetet tartunk, amíg elbúcsúzok a vendégektől. Köszönöm.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 Well, let's uh, move on. Kedves kollégák, folytassuk a munkát. Well, I have the pleasure to... Nagy örömömre szolgál, hogy fogadhatom következő vendégünket, Maxim Medvevkov urat, aki az Oroszországi Föderáció Gazdaságfejlesztési Minisztériumának kereskedelmi tárgyalásokért felelős főosztályának vezetője. Tulajdonképpen a témánk az orosz VTO tagság egyéves évfordulója. Nem ez az első alkalom, hogy itt találkozunk a vendégünkkel. Genfben találkoztunk pontosan akkor, amikor Oroszország a VTO tagjává vált két évvel ezelőtt. Úgy gondolom, hogy Medvedev úr tényleg felelős azért, hogy ilyen hatékonyan zajlottak, vagy hát neki köszönhetjük, hogy ilyen hatékonyan zajlottak az orosz VTO tárgyalások, és hogy Oroszország csatlakozása is ilyen sikeresen megvalósult. Először is egy bevezető előadásra megadom neki a szót. Utána pedig vitára kerítünk sort, a parlamenti képviselők, szakbizottságunk tagjai kérdéseket tehetnek fel, és megjegyzéseket mondhatnak el. Természetesen először is öntől várjuk, hogy hogyan értékeli ezt a két évet Oroszország VTO tagságát, és természetesen a bali miniszteri találkozóra is ki kell majd térni. Parancsoljon! És még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a meghívást is, köszönöm szépen a kedves üdvözlő szavakat. Kedves kollégák, röviden összefoglalnám, hogy mi is történt egy évvel Oroszország WTO csatlakozása után. Tulajdonképpen elég rövid időszakról van szó, mégis nagyon fontos, hogy mi hogyan vélekedünk a WTO tagságról, illetve hogy a közvélemény hogyan értékelte ezt. Magát a tárgyalásokat, magát a folyamatot 2001-ben indítottuk el, és akkor az orosz polgárok körülbelül 30%-a támogatta a WTO tagságot. Most 56 százaléknál járunk, illetve a megkérdezettek 56 százaléka semlegesen nyilatkozik a WTO tagságról. A fennmaradó 44%-ból 23 támogatja a WTO tagságot, 21 pedig ellenzi. Igazából elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, mert ez nagyjából mutatja, hogy az orosz gazdaságnak nem voltak komolyabb problémái az első évben, a tagság első, viszonylag nehéz évében, ugyanis nagyon sok elkötelezettséggel kellett itt szembenézni. A liberalizációs folyamat ugyanis azért komoly feladatok elé állított minket. Tehát ez az általános helyzet, ezek az általános számok. A gazdaság bizonyos aspektusaiból nézve továbbra is látunk azért problémákat. Ezek a problémák a változó kereskedelmi szabályokkal állnak kapcsolatban. Először is a mezőgazdasági gépek területén jelentkeztek problémák, valamint általánosságban a mezőgazdaság területén. Itt rendkívül specifikus problémákkal kellett szembenéznünk, ugyanis a mezőgazdasági támogatásunk rendszerét át kellett alakítani. Nem arról van szó, hogy mennyi pénzt ruházunk be hanem inkább a Rubel alapú támogatási rendszerünk struktúráját kellett átalakítani. Voltak olyan ipari ágazatok, amelyek nagyon komolyan profitáltak a WTO tagságból, különösen azok az ipari ágazatok, amelyek az exporttal kapcsolatosak, a vegyipar, az acélipar. Ezek az ipari ágazatok mind rendkívül pozitívan vélekednek Oroszország VTO tagságáról. Nagyon sok előrelépés történt abban a tekintetben, hogy az orosz jogalkotást közelíteni tudjuk a követelményekhez. 40 új törvény született, és több mint 100 kormányrendelet, melyeknek szintén az volt a célja, hogy a WTO szabályokhoz közelítse Oroszország jogalkotását. Megpróbáltuk a csatlakozással járó problémákat a lehető legkisebbre csökkenteni. A parlamentben létre is jött egy speciális bizottság, amelynek ez volt a feladata. Ez a speciális parlamenti bizottság megnézte, hogy jogalkotási szinten milyen munkákat kell elvégezni, illetve a kormánynak milyen feladatai lesznek a WTO csatlakozás miatt. A potenciális negatív hatásokat próbáltuk előre bemérni, illetve csökkenteni. Nem volt egyébként nagyon sok ilyen negatív hatás, megpróbáltunk jól felkészülni ezekre. Úgyhogy igazából nagyon sok negatívumról nem tudok beszámolni a bali utáni időszakban már tényleg igen pozitívak voltak az eredmények, pozitívan tekintünk a jövőbe, látjuk azokat a valószínű előnyöket, amelyekkel a WTO csatlakozás jár majd Oroszország számára. Most már sokkal aktívabbak vagyunk a WTO berkein belül is, részt veszünk különböző cselekvésekben, különböző alcsoportok bizottságok munkájában. Nyolc esetben harmadik félként vitarendezési eljárásban is szerepet vállaltunk. Az egyik egyébként az Európai Uniót is érintette ezek közül a vitarendezési esetek közül. Egészen konkrétan a képjárművekkel kapcsolatos díjak képezték a tárgyát ennek a vitarendezési eljárásnak. Az ITA-nek most már teljes jogú tagjai vagyunk, ez is rendkívül fontos számos ipari ágazat számára, amely ebben a szektorban dolgozik. Ezen kívül megfigyelő státuszunk van a közbeszerzési bizottságban, ez egy három éves periódust foglal magába. Szeretnénk majd ennek a megállapodásnak is teljes jogú tagjai lenni. Egyelőre már a, megfe- a megfigyelői státuszig eljutottunk, aminek az a lényege, hogy ez alatt a három év alatt ugye jobban megfigyeljük, hogy hogyan működik ez a megállapodás, hogyan működik ennek a végrehajtása. Ez a megfigyelői néhány év, tehát rendkívül fontos felkészülés számunkra. Oroszország elnöke a WHO-val kapcsolatban is aláírt egy nagyon fontos megállapodást. Lesz, ki fogunk nevezni majd egy nagykövetet is a WHO-val való együttműködésben. És akkor most térjünk rá Balira. A Bali csomaggal kapcsolatban egyszerű és egyértelmű megközelítést alkalmaztunk a legelejétől fogva. Úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk a tagok közötti játékot befolyásolni, vagy elrontani, pedig az ipar képviselőitől számos kérést és a szabályozó hatóságoktól is számos óhajt, sóhajt kaptunk, hogy különböző javaslatokat nyújtsunk be, de végül úgy döntöttünk, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel. Megpróbáltuk a tárgyaló feleket inkább abban segíteni, hogy minél hamarabb kompromisszumra juthassanak, és ne legyenek késlekedések. A csomag rendkívül jónak tűnik Oroszország számára kedvezőnek, méghozzá két okból is. Először is, mert mindannyiunknak egyértelmű képet fest arról, hogy hogyan kell működnie a szervezetnek. Ezért úgy gondoljuk, hogy Bali rendkívül fontos A második pedig tulajdonképpen maga a csomag, a második érv. Ez a csomag rendkívül hasznos számunkra, mind a kereskedelem könnyítő megállapodás szempontjából, hiszen a mi vállalkozóink az első TFS szövegnek rendkívül örültek, úgy gondolták, hogy ez remek eszköz mind a vállalkozói szféránk számára, mint pedig az adminisztráció számára. Nagyon jó üzeneteket kaptunk a gazdáktól is, a mezőgazdasági exportban dolgozóktól is, mivel hogy nagyon sokan alkalmaznak akadályokat az orosz mezőgazdasági termékekkel szemben, ezért számunkra az ezen piacokhoz való egyszerűsített hozzáférés rendkívül fontos. Az exportverseny erős, szoros, nagyon fontos, hogy mi is versenyben maradhassunk. Ez megerősítette azt is, hogy az exportversenyben a szabályok mindenkire egyaránt vonatkoznak, és jogilag kötelező érvényűek. A dohai kör is tulajdonképpen ebbe az irányba tart, és e felé a cél felé tart. Ezért nagy volt a nyomás az export támogatások csökkentésének irányába, különösen a mezőgazdasági termékeknél, tehát nagyon komoly elvárások hárulnak ránk a mezőgazdasági támogatások tekintetében. Természetesen folytatni fogjuk ezeket a tárgyalásokat. És az utolsó pont, amit szeretnék elmondani, a következő. Bali legnagyobb eredménye Oroszország számára valószínűleg az volt, hogy most már remek lehetőségeink vannak arra, hogy a dohai ciklust pozitívan tudjuk folytatni, és ez nagyon fontos volt a számunkra. Tehát, hogy aktívabb szereplőivé válhatunk ennek az egész folyamatnak, mint ahogy az a bali csomag legelején volt. Tehát most már sokkal aktívabb partnerek lehetünk. Az Európai Bizottsággal és egyéb partnerekkel együtt sokkal többet elérhetünk most már, és egy sokkal logikusabb következtetés felé terelhetjük a tárgyalásokat. És elnök úr, még két percet kérnék, csupán két percet. Ez a saját kereskedelmi rezsimünk a szomszédaink irányába és a WTO-s csatlakozás kapcsolata lenne ez az utolsó téma. Az én véleményem az, és általában az orosz vállalkozói szféra véleménye is az, hogy a WTO tagság most már egyértelmű szabályok közé tereli Oroszország kereskedelmi kapcsolatait a világ bármely tája felé, és ami önöket érdekli, hogy az EU felé is. Másodszorban pedig ez megfelelő ajtót nyit arra, hogy fejleszteni tudjuk kereskedelmi kapcsolatainkat, és hogy új jogi eszközöket tudjunk kidolgozni a jövőben. reméljük, hogy egy új alap megállapodás, mi nem preferenciális lesz, most már nem sokára tető alá kerülhet, mindannyiunk számára ez igen sürgős problémákat lenne képes megoldani. És harmadsorban mindez lehetőséget nyújt arra is, hogy más kereskedelmi megállapodások aláírása megtörténhessék, olyanoké, amelyek zsákutcába kerültek, vagy befagyasztottak, azért, mert Oroszország nem volt WTO tag, itt három kereskedelmi megállapodásra gondolok, mind a három különböző partnerrel köttetett volna meg, aztán leállt, de utána sikerült ezeket végül is mind lezárni. Úgyhogy most már ezeket a kereskedelmi előnyöket is élvezhetjük, tehát ezeknek a vakvágányra futott megállapodásoknak az újratárgyalásában is segítséget nyújtott a VTO. Köszönöm. Tehát örülnek, hogy a VTO tagjai lehetem. Hát akkor most nyissuk meg ezzel kapcsolatban az eszmecser. Van egy állandó megfigyelő, monitorozó csoportunk, ahogy számos más kereskedelmi partnerünk kapcsán is felállítottunk egy ilyen állandó monitorozó csoportot, és ennek az oroszországi megfelelő csoportnak az elnöke Sturdy képviselő, aki megkapja most a szót. Köszönöm, hogy eljöttek, és hát nagy benyomás gyakorolt rám, amit hallottunk önt, és akkor rá is térnek arra, néhány problémára, amely felmerült a munkacsoportunk munkája során. Oroszország és az Európai Unió között feszültséget keltett ez a recycling a kapcsolatos díj, amelyet az importált járművekre kívánnak kivetni. És hát kérdés ugye, hogy a, a WTO tagság kapcsán a belföldi, a hazai jogszabályalkotás mennyiben módosult, mert ez sokszor problematikus. Sokan a szakbizottság tagjai közül, és az elnök úr is úgy érezte, hogy ön is érezte, hogy, hogy itt vannak problémák, de örülünk annak, hogy Oroszország csatlakozott a WTO-hoz. Mi teljes mértékben egyetértünk azzal, amit ön elmondott, és végül pedig említette a különböző partnerekkel folytatott munkájukat. Mi a helyzet? Például a többi BRIC országgal együtt működnek közös politikai iránykirolgozása, tehát valamiféle együttműködés a BRIC országok között, valamiféle konvergenciára vagy közös stratégiára törökednek -e ezek az országok. A csak ennyit szerettem volna megkérdezni. Köszönjük szépen, most a frakciók kapják meg a szót az orosz monitorozási csoport tagja is szót kaphatnak, de egyéb iránt akkor a a kezdenénk. Kaspári, Daniel Kaspári úr kapja meg a szót. És akkor feljegyzem, hogy kiket még szólt. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy ma alkalom nyílik az eszmecserére. Tehát nagyon örülök ennek a lehetőségnek, és hát először is gratulálni szeretnék. Egy jó évet zártunk most, hiszen egy bő éve most már Oroszország tagja a vto nak Tudjuk, hogy mindkét fél részére, az eddigi tagoknak és az orosz fél számára is mennyire nagy lépés volt ez, hogy megvalósuljon a tagság. Tudjuk, hogy mennyi kompromisszumra kényszerültek a felek, de hát ezt annak tudatában kellett Oroszországnak is megtennie, hogy ez óriási lehetőségeket rejt magában. Egyébként nem csak az oroszok, hanem az európai felek számára is. A mai eszmecserénk előtt az orosz média eh, közleményeibe kicsit beleolvasgattam, hogy hogyan is látja az orosz sajtó ezt a WTO és hát azt kell, hogy mondjam, hogy többségében itt negatívan értékelik. Ezt lehet, hogy én hozzám most csak ezek jutottak el, de amit fordításban el tudtam olvasni, az bizony általában negatív volt. Igen, úgy tűnik, hogy arról írnak, hogy a, a, hogy tulajdonképpen a WTO tagság negatív hatásaitól hogyan tudta vagy kívánja a kormány megvédeni az oroszokat, tehát hogy ők ezt így látják, hogy ez csupa negatív hatással bír az országra? Jó lenne ezeket a fenntartásokat egy kicsit tisztázni tudnánk. És hát azt is tudjuk, hogy a WTO szabályokat nem kiskamaszok alkották, hanem azért itt valamennyi tag, több mint 150 tag elkötelezte magát, hogy betartja ezeket a szabályokat, és hát az az én problémám például a kokáért, hogy az én régiómban, ahonnan én származom, nagyon sok vállalkozás, nagyon sok cég panaszkodik arra, hogy Oroszország bizony nem tartja be a vétőszabályokat. szabályokat, ez megnehezíti az ő kereskedelmi tevékenységüket. Tehát az lenne a kérdésem, hogy mivel tudnak megkönnyíteni az orosz fél eh, részére azt, hogy be tudják tartani ezeket a szabályokat. Mit tehetünk mi még annak érdekében, hogy a vitás, a vitatott ott kérdéseket valahogy tisztázni tudjuk, hogyan tudunk módot találni arra, hogy, hogy ne a vitarendezés mechanizmus keretében, hanem vagy másképpen tudjuk megoldani. Tehát az európai részről mi hogyan tudunk ezt hozzájárulni, és hát önök mit tudnak vagy kívánnak tenni a szabályok jobb betartásának érdekében. Hiszen azért mégiscsak bosszantó az, hogyha bosszantó lenne az, hogyha fél év múlva, vagy az Európa Parlamenti választások után újra itt találkozunk, és akkor eh, nem konstruktívan eh, tárgyaljuk ezt meg, hanem mondjuk a Balázs Péter arról beszél majd, hogy hány és hány eset került bíróság elé, vagy a vétó vitarendezési mechanizmus által hány esetet kell tárgyalni szabálysértés miatt. Illetve még egy harmadik pontra szeretnék kitérni, ha már most személyesen itt találkozunk. A kereskedelem területén, különösen a vétótagságot követően elég negatív üzenetet közvetít például ugye a határon álló kamionoknak az esete, azért ez is egy elég negatív kép volt, ha arra gondolunk, hogy mindannyian egy közös klubba léptünk be, talán ez nem lett volna szükség. Bernd Lange, a szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönjük szépen, hogy ismertette a helyzetet, úgy gondolom, hogy ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy stabilizáljuk a kölcsönös kereskedelmi kapcsolatokat, és, és talán ugye a közös függőségek miatt is eh, pozitív momentum lehet az, hogy mindannyian vto tagok vagyunk egy közös ernyő alatt, és hát nagyon üdvözlöm azt, hogy december 13-án az orosz kormány úgy nyilatkozott, hogy állandó képviselőt jelöl ki a WTO-ban, a WTO keretén belül. Tehát nyilvánvalóan eltérőek a vélekedések arra vonatkozóan, hogy hogyan is kellene betartani, vagy hogyan kerülnek betartásra a WTO szabályok, és akkor beszélnék én is erről az újrahasznosítással kapcsolatos, a recyclinggel kapcsolatos díjról, az Európai Unió éppen a járműk esetében, igaz, ez a díj nem csak a személygépkocsikra, hanem nagyon sokféle más járműre is érvényes, tehát az Európai Unió pontosan a személygépkocsik esetében bizony nagyon is érintett és, és hogyha itt nem tartják be a szabályokat, akkor félünk, hogy esetleg más területeken sem fogja betartani Oroszország a szabályokat. Gondolunk itt, itt a különböző eh, növényegészségügyi és egyéb szabályokra, az SPS szabályokra, tehát hogy eh, itt azért felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetne eh, elérni azt, hogy a partnerek úgy működjenek együtt, hogy a bíróság elé ne kelljen ezeket az eseteket. Catherine Bilder, a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen ezt az ismertetést, ezt a beszámolót. Néhány dolgot már említettek, amit én szeretem mondani, elmondani, de hát ugye azt hallhattuk, hogy a, a litván elnökség tekintetében, hogy a hat hónap elrepült valószínűleg, de hát azt gondolom itt most Oroszország esetében azt is mondhatjuk, hogy az elmúlt egy év elrepült. Ilyen, tehát gyorsan elszállt ez az első év a vétóperkein belül, és mi hát mi minél konstruktívabban szeretnénk itt fellépni annak érdekében, hogy, hogy minél kevesebb probléma üsse fel a fejét, és minél zökkenőmentesebben teljes jogú taggá váljanak a VTO eh, keblénén. Hallhattunk beszámolókat arról, hogy hogy hát bizony ipari gazdasági szereplők nem voltak igazán elégedettek és boldogok a WTO tagság folyamányaival az orosz részen, orosz részről, tehát elégedetlenség mutatkozott, de hát leginkább a, a fejletlenebb országok számára ez nem mindig egy könnyű átmeneti időszak. Tudjuk, hogy, hogy Oroszország azért nem a fejlődő országokhoz tartozik, sokkal felettebb a közelmúltban csatlakozott országok többségének, és itt nagyobb voltak talán a várakozások is, arra gondoltunk, hogy gyorsabban, teljes mértékben eleget fog tenni az ország a WTO által előírtaknak. Tehát a kérdés arra vonatkozna, hogy a, hogy a kereskedelmet és az üzleti életet hogyan kívánják felkészíteni a, arra a jövőre, amely bizony nyitottabbá teszi majd az orosz piacot, és, és nagyobb kihívásokkal, nagyobb versenyekkel kell majd szembenéznie. És hát mind a határokon belül, hiszen itt egy nagyon nagy országról beszélünk, de a határokon kívül is szembe kell nézni ezekkel a kívásokkal. És vannak ugye mindenfelé a határokon, túlra, nyugatra és keletre nézve is megállapodások, kereskedelmi megállapodások, és hát a kérdésem arra is vonatkozna, hogy a WTO tagság valamilyen módon befolyásolja ezeket a megállapodásokat, hogyan tudják ezeket összehangolni. Janik Zsadó kapja meg a szót az zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, gondolom ki figyelemmel kísérte, hogy ebben a parlamentben a viták során Ukrajnáról is szó esett, valamint Moldáviáról. Az Európai Parlamentben úgy gondolják, hogy Oroszország szemben a WTO kötelezettségeivel kereskedelmi eszközöket használ arra, hogy a geopolitikában nyomást gyakoroljon egyes szomszédjaira, sőt beavatkozzon az EU és ezen országok kapcsolatának mienségében. Szeretném tudni erről a véleményét. Másrészt pedig Oroszországban Edward Snowden-t látják vendégül, aki a világnak elárulta az amerikai adminisztrációnak a megfigyelését Szeretném tudni, hogy Oroszország hogyan látja a kereskedelmi megállapodásokat a személyes adatokkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helmut Scholz kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük ezt a beszámolót és a magyarázatokat arra vonatkozóan, hogy az Orosz Szövetség hogyan is látja, hogyan is értékeli a WTO tagságát, és a társadalom, a gazdaság hogyan értékeli ezt. Értem azt, hogy az elvárások nagyok voltak. Hát a Genfben a legutóbbi miniszteri konferencián ezt megvitattuk az önök küldöttségével. És, és hát tudjuk, hogy a, nagyok voltak a félelmek, és tudjuk, hogy az orosz vállalatok, cégek nagy részének itt nehézséget fog jelenteni az, vagy már jelent most is, hogy nem biztos, hogy versenyképesek lesznek az európai vállalatokkal, illetve szemben, illetve globális szinten sem. És hát, és hát érdekelne bennünket, hogy a konkrét a, a helyzet hogyan is néz ki, hogyan látják ezt a versenyképességet, hogyan állnak helyt az orosz gazdaság szereplője. Aztán ugye folynak a tárgyalások a TISZA megállapodásról, önöket érdekli ez, az Oroszországi Föderáció kívánna csatlakozni ez a megállapodáshoz? Ez milyen jelentőséggel bírna az oroszországi modernizáció szempontjából? Illetve várnák-e azt az Európai Uniótól, hogy, hogy, hogy az Eurázsiai Unióval inkább bilaterális eh, módon közelítse, vagy inkább a bilaterális kapcsolatokat tartsa fenn az Eurázsiai Unió tagjaival, beleértve például Ukrajnát is. Tehát hogyan lehetne ebből a válságból például kilábalni az ukrán helyzetből? Ez jó, jó lenne itt egy új kísérletet indítani, hogy konstruktívan megoldjuk ezt a problémát. Vannak még további hozzászólók, és Andrikene asszony, kérem röviden. Szóljon. Köszönöm szépen. Medvedkó úr, nagy örömmel látjuk itt a szakbizottságunkba. És hát és hát tudjuk, hogy nem szabad alábecsülni, de túlbecsülni sem az önök képességeit 2000 négy óta a gazdasági minisztériumban dolgozott, és a WTO tagsága kapcsolatos tárgyalásokat is önvezette, és hát az Eurázsiai Vám Unió létrehozását is ön vezette, úgymond, és hát tehát a kereskedelmi ügyekben, orosz kereskedelmi politikával kapcsolatban az ön véleménye, az ön tapasztalata rendkívül fontos. Én úgy értelmezem ezt a helyzetet, hogy itt a, az Európai Parlamentben, az Európai Unióban a várakozások az orosz VTO tagsága kapcsolatban nagyon magasak voltak. 2012-ben az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el ezzel kapcsolatban, és láthatták abból is, hogy a tagság, a csatlakozás számunkra a, azt jelentette, hogy legalábbis abban bíztunk, hogy itt majd a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok javulnak, és hogy a gazdasági reformoknak is megágyaz majd ez a csatlakozás, és az Európai Unióval a, a bilaterális megállapodások újra lendületet kapnának. De hát most nem egész, egy, kicsivel több, mint egy évvel a csatlakozás után azt láthatjuk, hogy a kereskedelmi és a diplomáciai feszültségek Oroszország és az Európai Unió között bizony példátlan, példátlan intenzitásúak, nem kerültek megoldásra az eddigi problémák, és az éppen ezért új tárgyásokat sem kezdtek egy új megállapodásról. Oroszország szerepe a WTO-ban úgy tűnik, hogy legalábbis éleményem szerint úgy tűnik, hogy nagyon korlátozott lesz, és egy nem igazán elkötelezett tagként kíván részt venni a vto ban És hát a kereskedelmi politikát általában a külpolitikai céljeknek vetik alá, vagy annak eszközeként használják fel, például az Eurázsiai Unió esetében is ezt láthattuk. Tehát a Oroszország a VTO által megkövetett szabályokat leginkább korlátozásként élte meg, és hát kérdés, hogy hajlandóak lesznek-e ezeknek eleget tenni. Aztán most még egy rövid kérdés Legyfried úttól, illetve ha elnök úr, ha megengedek a két rövid kérdés. Az egyik az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásra vonatkozik. Oroszországnak mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Senki sem tudja, hogy a tárgyalások végeredménye hogyan is fog kinézni, mi lesz az eredmény, de mindenképpen egy nagy kereskedelmi blokk, egy atlanti kereskedelmi blokk fog létrejönni, és hát ez más globális kereskedelmi szereplőknek a pozícióját is módosítani fogja. Kérdés, hogy Oroszországnak milyen vélemény ezzel kapcsolatban, hogyan vélekedik erről a megállapodásról, hogyan látja ennek a következményeit Oroszországra nézve. Aztán egy először köszönetet szeretnék még mondani, hiszen a Bali konferencia mentén egy parlament közi konferenciára sor került, és akkor beszéltünk a Bali utáni időszakról. És felmerült a kérdés, hogy a jövőben a nem szűk értelmevet kereskedelmi kérdések, például a környezetvédelmi, szociális, emberi jogi kérdések is a WTO ernyője alatt kerüljenek-e megtárgyalásra vagy sem. Kína például egyáltalán nem találta volna ezt hasznosnak, de Oroszország bizony támogatta az unió álláspontját, és, és hát nem tudom, hogy lehet -e ezzel kapcsolatban lehetséges előrelépés, hiszen nagyon sok kolléga itt a szakbizottságban úgy gondolja, hogy a WTO jövőjének szempontjából nem lesz elég, ha csak is a szűken vett kereskedelmi kérdésekkel foglalkozik. Szeretnék információt adni, hogy Oroszországban először részt vett a WTO parlamenti konferenciájában, nagyon konstruktív módon. Ez jó hír. Hadd adjam meg a szót Balázs Péternek az Európai Bizottságtól. Köszönöm szépen, e, elnök úr. E, nagy öröm e, számomra, hogy annak az oldalán ülhetek, akivel sok éven keresztül az EU megállapodásáról tárgyalhattunk és az egyéves tapasztalatokat megoszthatjuk egymással. Már többen elmondták, hogy több elvárás volt, mint amennyi teljesült. Ezt látjuk a kereskedelmi főigazgatáson, főigazgatóságon is Látunk több olyan területet, ahol Oroszország eh, szerintünk eh, a WTO kötelezettségeit nem teljesíti, eh, nem csak mi így látjuk így, hanem WTO tagok is. Ez tarifális intézkedésekre is vonatkozik, és nem tarifális intézkedésekre is. Korábban volt szó a bizottság értékeléséről, tehát nem mennék bele a részletekbe, csak három megjegyzést tennék. Először is szó esett az első jogvitáról, az újrafeldolgozás díjáról, az új jogszabály értelmében a diszkrimináció megszűnik, ugyanannyit fizetnek a hazai, mint az import termék áruk esetében. E, ez szerintünk a nagy mm, terhet jelent a nehéz járművekre, főleg a másodkézből származó járművekre használt járművekre. Ez azt jelenti, hogy három éves jármű esetében az érték egy ötöde, hatoda lehet az újra felhasználási díj. Másrészt információt kaptunk arról, hogy az orosz kormány bevezett támogatási intézkedéseket január 1-től a hazai ipar támogatására Reméljük, hogy ez nem azt célozza, vagy nem azt éri el, hogy kompenzálják a hazai gyártókat, mert ezzel akarnák semlegesíteni a piaci hatásokat. Harmadik kérdés, amelyről szintén szóltak az Európai Parlament tagjai előttem egyes kereskedelmi intézkedések használata. Úgy tűnik, hogy ezek politikai szándékot jelentetnek meg. Az intézkedések megjelennek információ és indoklás nélkül. Ez a Litván, Litvánia esetében is ezt tapasztaljuk az orosz elnök utasítására a vám ellenőrzés is erősödött, ami szokát, szokatlan, hogy a vám ellenőrzés, ami csak a csempészet ellen kell irányuljon, ilyen nagy érdeklő, maga szintű érdeklődésre tartson számot. Néha ö, politikai elégedetlenség jelét véljük ebben ö, felfedezni, és amikor ö, megoldódnak a politikai ö, problémák, akkor ö, hát már nincsenek egészségügyi ö, be, ö, egészségügyi problémák. Ugyanez az ukrán csokoládéval addig volt ártalmas, amíg politikai feszültség volt a két ország között. Most már nem ártalmas az ukrán csokoládé az orosz fogyasztóra, de hát lehet, hogy félre értettem a helyzetet a WTO szabályok szerint az árakat a piac kell megszabja. Márpedig azt látjuk, hogy attól függően, hogy milyenek a politikai kapcsolatok az államok között, az orosz monopólium, a Gazprom hirtelen megváltoztatja a, az árpolitikát a partnerekkel szemben. Elképzelhető, hogy az Ukrán, Ukrajnával szemben alkalmazott árakat is megváltoztatják hirtelen. Ez nem az egyetlen példa. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, de úgy tűnik, hogy sok ilyen eset van, amikor kételjeink vannak azzal kapcsolatban, hogy mik az igazi ö, okai a kereskedelmi intézkedéseknek. Köszönöm szépen. Medvedkov úr Nos, sok kérdést kapott, és nem könnyűeket. Ha össze kellene foglalnom a kérdéseket, akkor azt mondanám, Oroszország, ez az első, nem felel meg a ö, kötelezettségeinek. Másrészt Oroszország a kereső intézkedéseket politikai okokból használja, szomszédai, főleg nyugati szomszédai, Ukrajna, Moldávia, Litvánia és más EU tagokkal szemben. Hát mennyire tudja elfogadni ezeket a gyanúsításokat, vádakat, hát kérem adjon a két nagyon komoly vádra választ. Ez azt, hát ez Oroszország ellen szól. Önné a szó. Köszönöm szépen. Hogy is mondjam, az egyik első tapasztalatom, amikor az Európai Bizottsággal találkoztam 1980-ban, nagyon fiatal kezdő szovjet tisztviselő voltam, és akkor nem léphettem be az Európai Bizottság épületében, mert nem volt kapcsolatunk az Európai Unióval. Ezért az egyik kereskedelmi intézkedésről bizottsági kollégákkal vendéglőben tárgyaltam. 30 éve volt. Nagyon rövid idő a történelemben. Nagyon megváltoztak ezzel a kapcsolataink. Most partnerekként lépünk fel. Vannak problémánk közöttünk, most kezdődik egy nagy beszédet az Európai Unió ellen, az Európai Unió hogy nem tartja be kötelezettségét a WTO-ban, energia csomag, stb. De nem szeretné ezt megtenni, mert nem lenne értelme kommunikálhatunk ez a megegyezés felé vezető út. Az a kérdés, hogy Európai Parlament mit tehet azért, hogy megkönnyítse a közös életünket. Visszatérve a nagy kérdésekre, arra a két kérdésre, ami elhangzott, valószínűleg azzal kezdem, hogy elmondom, Oroszország nem azt írja, hogy ki hogyan tesz eleget a kötelezettségeinek. Most van egy munkacsoporti jelentés, 100 paragrafus, hát bekezdés arról, hogy milyen kötelezettségek vannak, amelyeket nem tartanak be. egyesekkel kapcsolatban elismerjük, hogy nem tartanak be. Például a bizottsági kolléga azt mondta, hogy a fa kitermelés licencét nem megfelelően fogalmaztuk be. Hát ehhez kb. fél év kellett, hogy megváltoztassuk az ezzel kapcsolatos szabályokat. De hát így működnek a dolgok azonosítjuk a problémát, és megpróbáljuk megoldani. Ugyan ez az újra felhasználási díjjal. A bizottsági kollégákkal sokat tárgyaltunk, azt mondtuk, hogy jó lenne ezt eltörölni, vagy legalábbis egalizálni, egyenlősíteni, január 1-től, tehát új rendszer lépett életbe. Tudjuk, hogy a díj maradék elemével nem mindenki elégedett, de nem arról van hogy ne teljesítettük volna a kötelezettségeinket. Két opciónk van. Vagy meggyőzzük az Európai Bizottságot, vagy az eddigi úton folytatjuk. Az utolsó ö, lehetőséget is meg fogjuk ö, ragadni. Diplomáciai ö, kontaktus volt még csak három évvel ezelőtt, azóta sokat változott a helyzet, jobbra fordult. Ami pedig azt illeti, hogy mit szeretnénk az autóiparral hogy különleges bánást, elbánást kérünk el. Ezzel kapcsolatban három megjegyzésem lenne. A VT, az első a következő. A VTU-ban megállapodtunk egy átmeneti periódusban. 2018-ban fog ez véget érni. És 2008-tól, hogyha jól emlékszem, teljes mértékben meg kell feleljünk a WTO kötelezettségeknek. Második megjegyzés. Minden ország, amely autót gyárt, az iparát támogatja. Az Európai Unió is. Nagyon emlékeztjük a 23 eh, milliárd eurót eh, ra nagyon emlékszünk, amelyet 2009-2010-ben ebbe az iparba öltek az EU-ba. A támogatást meg fogja kapni az ipar azért, mert válság van. Az autó világpiacán a célunk az, hogy a támogatás teljesen megfeleljen a kötelezettségeinknek. Harmadsorban Nincs már orosz autóipar. 80%-ban az európai beruházás. Ennek az iparnak a védelme az EU ipar védelme. Nem szeretnék erre részletesebben kitérni, de nem olyan fehér-fekete a helyzet, mint ahogy gondolhatnak. második kérdéscsoport. Oroszország kereskedelmi politikát, kereskedelmi intézkedéseket használ a politikai célok eléréséért. Így hangzott a válasz, mint ahogy számítanak is rá. Részemről nem. Hadd adjak erre néhány példát. úgy gondolják, hogy Ukrajnára nyomást gyakorolunk. Szolvasom az európai sajtóban, mert az FTA-t aláírta, a szabadkereskedelmi egyezményt aláírta Ukrajna. Nos, először is nem vezetünk be semmilyen kereskedelmi intézkedést. Ukrajna vezetett be kereskedelmi intézkedést Oroszország ellen. És most a bizottsággal együtt ezek ellen lépünk fel. Hiszen ez autóimport korlátozást jelent. A szín behozatalának a tilalmát például. Nem Oroszország csinált bármit is, nem erről van szó. Másrészt amikor uh, felléptünk, uh, az azt jelenti, hogy uh, szabad kereskedelmi egyezményt írtunk á a, szabba, az Európai Unióval. Ennek nagyon világos a jogi nyelvezete, és kimondja, hogy egyes esetekben konzultációk után a felek bevezethetnek ö, vámot, visszatérhetnek a vámhoz, ö, hogyha ö, ez a kereskedelmi mérlegükre olyan mértékben hatna ki. Ukrajna velünk együtt ezt aláírta hogyha a kereskedelmi partnereinek problémájuk van, akkor természetesen meg lehet bennünket támadni, és be lehet vezetni vámot. Hát ezt mondja ki az egyezmény. Vannak más, vannak más intézkedések, de hogyha megnézzük a történéseket, akkor látjuk, hogy minden esetben konzultáltunk a partnereinkkel, minden esetben tovább konzultálunk, hogyha nem szűnnek meg az intézkedések, és az a célunk, hogy megoldást találjunk, barátságos megoldást találunk, amely megfelel az egyezményeknek. Nincsen itt statisztika, hogy az Európai Unió hány tiltást, SPS tiltást vezetett be. De hát erről van szó. Akkor a konzultációk elkezdődnek, és akkor megoldást találni, és beazonosítani, hogy hogyan, mit, mit és hogyan kell megoldani. de nem politikai célokra használjuk a kereskedelmi intézkedéseket. Lehet, hogy átláthatóbbak kellene lennünk. Ezzel teljesen egyetértek. Ezt a mechanizmus be kell vezetni. A nagyobb átláthatóságra valóban indokolt javaslatot tenni Reméljük, hogy ezt meg fogjuk, tárgya, meg fogjuk tudni tárgyalni megállapodás után. Néhány általánosság. Most pedig a brics kapcsolatban sok kérdést megtárgyalunk a BRICS beli barátainkkal, hiszen közös érdekeink vannak legkülönbözőbb ágazatokban. Természetesen a kereskedelem is ide tartozik. Nem hiszem, hogy ezek a tárgyalások mások mint amit az EU-val vagy más államokkal folytatunk. Sok közös problémánk van. A cél az, hogy megoldást találjunk. Megállapodjunk, hogy ki mit tesz. Ez nem újdonsága a WTO családjában. Más kérdés is felmerült. Elnézést azzal kapcsolatban, hogy Oroszország szeretne csatlakozni a szolgáltatásokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz, és hogy mik az elvárásaink az USA európai közössége közötti megállapodással kapcsolatban a szolgáltatásokról nincsen lehetőségünk jelenleg csatlakozni a tárgyalásokhoz, mert az általános politikai irányvonalunk az az, hogy szeretnénk látni, hogy ez milyen eredményeket hoz, mielőtt csatlakoznánk, milyen kötelezettség, vállalások vannak, és ez mit hoz, hogyan hat a különböző ágazatokra. Azt hiszem, hogy nem azonnali aktualitás a következő hónapokban számunkra, hogy ehhez csatlakozzunk. De lehet, hogy az álláspontunk változik. Know a lot about that. Uh, uh, we don't know. Természetesen tudjuk, hogy miről szól az FTA, de hát egyelőre még teljes elemzést nem tudtunk elvégezni azzal kapcsolatban, hogy ez milyen kihatással lesz gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainkra. Egyelőre csak annyit tudok elmondani Oroszország nevében, hogy Oroszország annak érdekében, hogy az FTA átláthatóbb legyen, komoly intézkedéseket indított el speciális szabályokat léptetett érvénybe minden egyes kereskedelmi megállapodás kapcsán. Ezt a WTO-s tagállamok is természetesen támogatták. Ezekkel a különleges átláthatósági intézkedésekkel kapcsolatban eddig nagyon pozitív fogadtatást találtunk minden egyes FTA-val kapcsolatban. Ami az ipari ágazatokat illeti, amelyeknek vannak esetleg problémái, konkrét példákat kértek, el is mondanék két példát. Az az ipari ágazat, amely a leghangosabban protestál, az a Cox bányászat, ugyanis a WTO-s csatlakozásunk után a bányászati volumen jelentősen csökkent. Állami támogatásért is folyamodtak, mi az állami támogatást meg is adtuk két éves periódusra, méghozzá megfelelően a saját VTO-s elkötelezettségeinknek. Tehát semmilyen VTO-s szabályt nem sértett ez a két éves állami támogatás. Így most már kevésbé kiegyensúlyozatlan ez a kitermelőipari ágazat. Aztán a másik példaképpen az acélipar tudnám megemlíteni. Az acélipari vállalkozások komoly negatívumokról számoltak be a WTO csatlakozás után. export lehetőségeink, export lehetőségeik tekintetében úgy vélték, hogy igen kevés védelmet kapnak, kevesebbet, mint azelőtt. De természetesen odafigyelünk nem csak erre a két ágazatra, hanem minden más ágazatra is, amely számára esetleg versenyképesség vesztéssel járt a WTO tagság. De ez a két ipari ágazat volt az, amely a leghangosabban eljutatta hozzánk a kritikáit. A támogató intézkedéseket mindkét esetben elindítottuk, és úgy gondoljuk, hogy a támogatási intézkedéseknek csak akkor van igazából értelmük, hogyha ezek hosszú távon tudnak segíteni az adott ipari ágazat restrukturációjában és hosszú távú fennmaradásában. Úgyhogy ezeket az intézkedéseket megpróbáljuk mindenképpen ezeket a támogató intézkedéseket fenntartható módon megvalósítani. Volt még sok kérdés, van idő, mindegyikre válaszoljak? Kiválasztanak egy, kiválasztanék egy kérdést, mondja az elnök, a gazpromos árak politikai vagy gazdasági okok alapján kerülnek megállapításra. Válasz. A gáz árát egyrészt az export tarifák határozzák meg, 30%-kal dolgozunk, például mondjuk Belgium irányába, tehát 30%-os export illetéket kell felszámítani, mondjuk Belgium esetében. Hogyha megnézzük a szomszédos országokat, van, ahol egyáltalán nincsen, például Kazaksztán esetében egyáltalán nincsen vámtarifa. Ez is egy olyan elem, ami az árak struktúráját kialakítja. Elnök, mfm szabály nincsen ezekre az export tarifákra? Válasz. Tökéletesen igaza van, de a nem preferenciális esetekben mi alkalmazzuk ezeket a vámtarifákat. Tény egyébként, hogy az FTA is kitér erre, de ennek ellenére lehetséges az, hogy bizonyos országok esetében magasabb, máshol alacsonyabb a vámtarifa, és ez megfelel a WTO-nak is. Másodszorban az árak a kereslettől függenek. Ezért különbözőek az árak a különböző országokban. Elnök, de hogyan indokolja például az óriási áringadozást Ukrajna irányába, mondjuk egyik napról a másikra konkrétan? Válasz. Ez függ a vámuniótól, függ a vámtarifáktól, és attól, hogy az adott tagállammal van-e FTA-nk vagy sem. Én azért egyik napról a másikra történő óriási gázárváltozásról nem hallottam Ukrajna esetében. Nekem nincs erről információm. Elnök? akkor kérném, hogy gyűjtse össze a fennmaradó kérdéseket, mert nem sokára le kell zárnunk ezt a napi rendi pontot. Válasz? Akkor nézzük a legfontosabb témákat, talán a legfontosabb kérdést, ami még fennmaradt. Ez arról szól, hogy az Európai Parlament olyan, hogyan segíthet, milyen segítséget nyújthat. Nos, kedves kollégák, ezzel volt két szinten folyik a tárgyalás. Először is folytatjuk a harcot az Európai Bizottsággal, kedves barátainkkal, ugyanis nagyon komoly kereskedelmi hálózat köti össze Oroszországot az EU-val, és um, szeretnénk felkészülni a jövőbeli cselekményekre. A jövő pedig a politikusok kezében van, az európai politikusok kezében és az orosz parlament kezében. Összességében Számos konzultációt javasoltunk, le is folytattuk ezeket a konzultációkat. Az Atlanti óceán és a Csendes óceán irányába is gondolkodnunk kell. És már a 2003-as római csúcstól kiindulva figyelnünk kell a tárgyalásokat, ugyanis nagyon sok mindent számos okból, politikai okból, vagy technikai okból a 2003-as római csúcs óta se sikerült megfelelőképpen megvitatni. Természetesen Európa szeretne erősebbé válni, szeretne komolyabb projektekkel dolgozni, szeretne nagy kereskedelmi együttműködési zónává válni. Ez teljes mértékben érthető, és ennek nyilván meg is lesznek a kézzelfogható eredményei. Medvevkov úr, mondja az elnök, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönjük, hogy eljött a szakbizottságunkba, és reméljük, hogy az EU és Oroszország viszonya az ön legközelebbi látogatásakor már kevésbé lesz problematikus, mint most. Item 22. Item 22. 20. Kettes napi rendi pont következik. Állásfoglalási indítvány tervezet megvitatása a FLECT alkalmazásáról az Európai Unió és az Indonéz Köztársaság között. Janik Zsadó az előadónk, akinek meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Már több alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy beszéljünk erről a témáról. Most már mindenki számára elérhető és elolvasható maga az állásfoglalás. Gondolom, hogy mindenki ismeri a témát, nem fogok visszatérni minden egyes aggályra, minden egyes problémára, amely felmerült az ellenőrzési, illetve a tanúsítási eljárás folyamán az indonéz köztársaság irányába. Azért jelentős előrelépést tudtunk elérni Indonéziával kapcsolatban az erdők védelmének kapcsán, és felállt egy monitoring bizottság is a helyszínen. De még így is a teljes fa anyag több mint fele nem tanúsított anyag. Ezek Ezeken kívül további problémát okoz az erdőírtás is, ugyanis nagyon sok erdő területen most már mezőgazdasági termő területeket találunk. Aztán a benszülött lakosság jogainak védelme is sok esetben sérül, függetlenül attól, hogy tanúsított vagy nem tanúsított kitermelt fáról van szó. Az Európai Bizottság véleményét is szeretnénk majd meghallgatni ebben a témában, és reméljük, hogy az Európai Bizottság is megfelelő komolysággal kezeli az indonéz tanúsítványok kérdését. Ugyanis, hogyha a plenáris ülésen az Indonéziával kötendő megállapodást megszavazzuk, akkor az Európai Bizottságnak az eljárást validálnia kell, a tanúsítási eljárást is az indonéz hatóságok irányába. Úgyhogy mi ebben az állásfoglásban azt javasoljuk, hogy a tanúsítási mechanizmus validálásával kapcsolatban még egy sor feltétellel egészítsük ki ezt a szöveget. ez tükrözi mindazokat a vitákat, mindazokat a tárgyalásokat, amiket itt lefolytattunk. Tehát megpróbálunk a parlament részéről nagyon komoly üzenetet eljuttatni az Európai Bizottság irányába, hogy milyen aggájaink vannak az indonész tanúsítási rendszerrel, és hogy milyen aggájaink vannak a korrupció felszámolásával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Elizabeth EPP. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönet illeti Janik Zsadót is a munkáért. Azt gondolom én is, hogy a, a FLECT egész területét igazából pozitívan értékeltjük. Zsadó úr is említette azt, hogy már ezzel kapcsolatban sor került néhány eszmecserére, ezt a témát már megvitattuk néhány alkalommal, és általánosságban azt gondolom, hogy az Európai Unió számára fontos kell, hogy legyen az illegális fakitermelés elleni harcot tovább folytatni, az illegális fa termékekkel történő kereskedelmet meg kell szüntetnünk, és fontos, hogy az érintett országokkal az Unió megfelelő megállapodásokat kössön. És hát van az erőforrások felhasználása, az környezettel való bánáspont nyilvánvalóan fontos, biztosítani kell a megfelelő eljárást. A FLECT egyezmény ugyanakkor nem egy önálló egyezmény, de ennek ellenére nem kellene most arról filozofálnunk, hogy ezt most elutasítjuk, vagy, vagy támogatjuk. Ha az összképet nézzük, akkor az illegális fakitermelés elleni harcban ez egy pozitív dolog, és támogatom az Indonéziával megkötendő megállapodást, erről már ugye többször is szó esett, de szakbizottságként a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó szabad szakbizottságként nyilvánvalóan Indonéziát, mint kereskedelmi partnerként kell kezelnünk. 2009 óta egy társulási egyezmény van érvényben, az ENSZ emberi jogi eh, és milleniumi eh, céljait figyelembe véve kell tehát, eh, kell tehát ezt a megállapodást látunk. Az állásfoglalással kapcsolatban pedig úgy gondolom érdemes feltenni azt a kérdést is, hogy egyáltalán mit akarunk ezzel elérni. A FLECT megállapodást, amelyet Indonéziával kötöttünk, összességében negatívan kívánjuk értékelni, vagy egyszerűen a hiányokra, a hiányosságokra, a gyengeségekre akarjuk felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy az állásfoglalás igazából melyik célt szeretné elérni, az egészet elutasítja, vagy pedig a konkrét hibákra tér ki. Én úgy gondolom, hogy itt a szöveggel részleteiben kellene foglalkoznunk. Úgy gondolom a legfontosabb feladatunk az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy Indonéziában egyáltalán nem hajlandóak ezzel a problémával foglalkozni és előrelépni. És szakbizottságként, Európai Parlamentként úgy gondolom, hogy el kellene tekintenünk annál attól, hogy itt túlzottan sok példa, szám és adat felsorolásában újra és újra felhívjuk a figyelmet a FLECT hiányosságaira ezek a problémák már ismeretesek, nem kell itt ezt túlzásba vinni, inkább a megoldási javaslatokat kellene előtérbe helyeznünk, akkor tudunk igazán hatékonyan fellépni és ezeket a problémákat orvosolni. Nyilvánvalóan érdekelne a bizottság véleménye, hogy úgy látja, viszont látja a saját álláspontját, vélekedését ebben az állásfoglalásban, vagy sem és az elmondottakkal kapcsolatban módostókat is bekívánok még nyújtani, és várom a konstruktív együttműködést. Köszönjük szépen, most pedig David Martin, szociáldemokraták részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy az előttem szóló is, én is köszönetet szeretnék mondani Jelik Sadónak a kiváló munkáját, mind a témával kapcsolatban, mind pedig az állásfoglalásra kapcsolatban, mind pedig a végrehajtási rendelettel kapcsolatos munkáját szeretném megköszönni úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos kérdésekre felhívja a figyelmet a szövegben, de ahogy az előttem felszólal és elmondta, jó lenne, hogyha itt egyensúlyt teremtenénk. Én találkoztam az indonész követtem, és, és megpróbáltuk áttekinteni a helyzetet Indonéziában igen, le, lehet, hogy a valóság ott a helyszínen egy kicsit másképp néz ki, de azért mégiscsak megpróbálnak ezzel ellen a probléma ellen felépni, és azért erre is ki kellene térni, hogy a Indonézia egy külön erdészeti bűnüldözési csoportot, osztályt állított fel, tehát felkívánnak lépni. Eddig a katonaság foglalkozott ezzel a kérdéssel, és hát a korrupció óriási méreteket öltött és hát nagyon sokszor itt nem is kívántak erről tudomást venni, és hát úgy tűnik, hogy talán most egy megfelelőbb testület fog ezzel a problémával, az illegális fakitermeléssel foglalkozni. És jó lenne, hogy egy megfelelő engedélyezési rendszert is bevezetnének, hogy, hogy jobban azonosítani tudják azt, hogy az Indonéziában kitermelt fa az az megkülönböztethető legyen a másodon harmadik országokból Indonéziába behozott fától fa termékektől. És hát azzal is foglalkoznak, hogy, hogy hogyan tudnak a kis és közepes vállalatok tanúsítást kapni. Tehát egyelőre a nagyvállalatok mm, profitálnak a jelenleg rendszerből, és ez nem igazán az, amit mi elérni kívántunk. Ez a legutolsó alkalom arra, hogy, hogy most ezt mérlegeljük, és a fenntartásainknak hangot adjunk az elsoglásra kapcsolatban, és hogy felhívjuk Indonézia figyelmét arra, hogy jó lenne itt előrelépést elérni, és hogy buzdtsuk őket, bátortsuk őket a további lépésekre. Most pedig Catherine Bilder a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, a legtöbb, amit elmondani szerettem volna, már elhangzott. Ezek az ügyek tulajdonképpen mindig egy dologban, egy problémában foglalhatok össze itt a tanúsítások kiadása, az engedélyezés eljárás és ennek a szabályrendszerek a végrehajtása az, ami nem mindig működik, általában nem szeretik, hogyha ezekbe mm, a korrupt rendszerekbe belenyúlnak, és hát a fejlődő országokban újra és újra ugyanezek a problémák merülnek fel. Az én ajtómon is kopogtattak már indonéz urak, hölgyek, és, és a trópusi fakitelemeléssel foglalkozó országok egyre inkább hajlandónak mutatkoznak arra, hogy a FLECT egyezményhez csatlakozzanak. Ez mindenképpen egy jó jel, ezt szeretnénk ugye elérni, hogy ez érvényesüljön, hosszú még az út, de ebben az állásfoglalásban is fontos lenne, hogyha óvatosak lennénk, nem tudom, hogy még hány ilyen megállapodás születik még, de hát a, a múltban születettekre is vissza kellene térni, hogy megnézzük, hogy hogyan működnek ezek, hiszen különböző módszereket vezettek be például a tanúsításra, és arra, hogy a kézművesipart vagy a kisebb vállalatokat is megvédjék, támogassák. És aztán az élőhelyek, az elpusztult élőhelyeknek a regenerációja, helyreállítása is fontos kérdés és fontos, hogy a tanúsított fa termékek magasabb árából befolyó bevételeket valahogy visszaforgassák a helyreállításban. Óvatosnak kell lennünk, még nem értük el a céljainkat, de mindenképpen eh, ez jó jel, jó látni azt, hogy már némi előrelépés történt, és hát, eh, és hát ezt is várjuk mi a tanúsítási rendszerektől. Következő az ezt szóló. Sturdy úr, köszönöm szépen, mindenen egyetértek, ami elhangzott. David tulajdonképpen összefoglalta. Hát valamennyien találkoztunk már az indonész képviselőkkel, és nagyon keményen dolgozok annak érdekében, hogy a tanúsítási rendszer működjön. De az igazi kérdés, és Janik Sadó már bizonyára ezzel korábban is találkozott, az az, hogy hogyan tudjuk az európai Unióban ellenőrizni a fatermékeket, hogy illegális faterméket vásárolunk, importálunk-e, mi történik vele. Tehát például az Afrikából származó állati termékek, vagy például az elefántcsont és egyéb termékek esetében próbáljuk azt ellenőrizni, de mondjuk az interneten keresztül is értékesítik ezeket. Nagyon nehéz ellenőrizni azt is, hogy ki vásárol illegális trópusi fa termékeket, és hát nyilván az indonézek szeretnék eladni a fát, és hát az ő érdeküket is szolgálja azt, a tanúsítási rendszerben ezt valahogy legalizálják. De hát itt vannak még kérdések. Most pedig a bizottság kapja meg a szót, Baci úr, sajnos nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, elnézést kérek, de minden esetre ő kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönet életé, az előadót, elnök, jól mondtam a nevét? Válasz, hát én nagyon rugalmas vagyok, sokféleképpen hallottam már a nevemet kiejteni. Ami az állásfoglalást illeti, két-három észrevételünk lenne ezzel kapcsolatban. A flektel kapcsolatban vannak fenntartásai a D preambulumban, ahol Indonézia a harmadik legnagyobb széndiokszid kibocsátóként szerepel, Egyesült Államok, Kína, Indonézia lenne ugye az élen ez a hármas. Ezt azért érdemes lenne még egyszer megnézni, hogy valóban így van egy. Aztán a FLECT egyesmére való hivatkozás, a, a VPA rendszere kapcsolatban talán még ellenőrizendő, talán a jogászoknak érdemes lenne még ezt megnézni. Aztán a certification szó, hallom, hogy nagyon sokszor ezt használják, ezt a tanúsítást, de hát vannak magán jogi rendszerek is, amelyek kidolgoznak ilyen tanúsításokat, és mi nem akarunk a FLECT esetében összezavarni a, a a vásárlókat vagy a, a polgárokat, tehát a szükségesnél jobban nem szeretnénk összezavarni itt a tanúsítványok esetében a fogyasztókat. Ami pedig azokat a bekezdéseket illeti, ahol a különböző érintett feleket sorolják fel, és sokszor nagyon általánosak a megállapítások, és lehet, hogy egy kicsit negatív kicsengésű ez a leírás. Az alapvető probléma, amely itt felüti a fejét, az az, hogy az ajánlások egy része olyan pontokra térnek ki, amelyek a FLEX egyezményben magában nincsenek is benne, hanem egy mellékletben, ahol a VPA végrehajtásával foglalkoznak, ott szerepelnek esetlegesen, de, de számos felvetett probléma vagy kérdés, amely megjelenik a jelentős tervezetben, tulajdonképpen ebben a mellékletben szerepelnek, és hát itt jó lenne felhívni a figyelmet arra, hogy igen, mi a FLECT egyezmény ilyen-olyan pontjaira hivatkoznak, ezeknek a végrehajtását várnánk el. Aztán van a két nagyon tág, értelmezhető fogalmak, a közösségi jogoknak a, a betartása, vagy az, vagy az arra vonatkozó kitétel, hogy Indonéziáról térképeket dolgozzanak ki, térképes felmérést végezzenek, hát ez egy óriási ország. A, a VPN, hogyha ilyen, ilyen a értelmezhető kritériumokhoz kötjük, akkor ez nagyon sok időbe fog kerülni, mire ezt végre tudják hajtani. Vannak jogos fenntartások, és jogosan várhatják el ők is azt, hogy egy kicsit visszafogottabbak legyenek ezek az elvárások, hiszen akkor ezeket a tágan értelmezhető kritériumokat, kitételeket talán le lehetne bontani úgy, hogy könnyebb legyen előrelépést elérni. különböző bekezdésekben lehet ezt megoldani, és aztán én is csak kihangsúlyoznám azt, amit már többen elmondtak, indonész szempontból ez egy nagyon dinamikus folyamat, láthattuk, hogy hajlandók arra, készen állnak arra, hogy, hogy jobbá tegyék a rendszerüket, de hát nem lehet mindent egyszer egyik napról a másikra megvalósítani, a jövő évben választásokra is kerül, tehát valószínűleg lelassul ez a folyamat. De ami itt a legfontosabb, az az, hogy hogy összenőzzük, bátorítsuk azt a megközelítést, hogy az érintett feleket, tehát a kormány, a, a helyiek, a polgárok, a civil szervezetek párbeszédet folytassanak egymással, és ezen kívül fontos, hogy a tágabb kontextust is lássuk, és úgy értelmezzük az ottani helyzetet. És végül az utolsó kérdés Szördi úrtól. A VPA tulajdonképpen abból a filozófiából született, ugye, hogyha, hogyha egyszerűen csak betiltjuk az illegális fatermékek értékesítését Európa, az Európai Unióban, azzal még nem oldjuk meg a problémát. Van egy fejlesztési együttműködési mechanizmus, amelyen keresztül segítjük azt a folyamatot, hogy hogyan is lehet ellenőrizni azt, hogy legálisan vagy illegálisan kitermelt fáról van ez szó. Az, hogy hogyan ellenőrizzük azt, hogy kivásárol illegálisan kitermelt fát, tehát ez nehéz, és általában nem is szándékosan teszik, vagy nem mindenki tudja, hogy illegális vagy legális a, az a termék, amelyet vásárol. Nyilvánvalóan a versenyképes árak esetleg jelzésértékűek lehetnek, de minden esetre igen, érdekes, megközelíthetjük ezt onnan is, hogy hogyan lehet az ez jelenti keresletet valahogyan korlátozni. Uh, Robert. Uh, Szeretnék Robertnek válaszolni. A vám a különböző országokban, különböző kikötőkbe, ahol beérkezik a fa, a vám ellenőrzés nem terjed ki arra vám tisztviselők tudása, hogy mit kell ellenőrizni a fával kapcsolatban, milyen licencek vannak. hallottam a megjegyzéseket a túl ö, negatív jellegéről a jelentésnek. Természetesen ezt figyelembe fogom ö, venni, csak azért, hogy ne legyen félreértés közöttünk. Egyrészt az, hogy ha igent mondunk a beleegyezési eljárásba, az már egy pozitív jelzés azon indonéz hatóságnak a parlament jóvá fogja hagyni a partnerségi megállapodást a flettel kapcsolatban. Az üzenet inkább az Európai Bizottságnak szól, hogyha ezután a megállapodás után további megjegyzések vannak, végrehajtás intézkedések. Hát jó, hogy az azokba belelátunk, ha legalább betekintési jogot kapunk itt egy folyamatról van szó. A parlament üzenni, nem az indonéz lakosságnak üzen, vagy az indonéz kormánynak, elismerjük az erőfeszítéseket, hanem az Európai Bizottságnak. Azért, hogy bizonyos szigorú szempontokat figyelembe vesznek, hogy a flat licencek megfelelnek az EU-s követelményeknek. Természetesen figyelembe vettem a kollégák összes megjegyzését. Köszönöm szépen! December 19-én délben délig lehet behal, a módosítókat. Most pedig Átadom a szót Catherine Bierdének, hogy megkérem, hogy ki cserélsük a sorrendet. Tehát a 17-18 következne, mert el kell menjek a 17-es pontnál. Én vagyok a vélemény előadója, az AFKO készít egy véleményt, de mivel ez az Európai Bizottságra is tartozik a vélemény tervezett, tehát a következő Mi az INTA szakbizottság pozitívan viszonyulunk ehhez az Európai Parlament kompetenciáját, az EU kompetenciáját kiterjesztették, és a normál törvényhozási eljárásba kerültek egyes elemek törvényhozási beleegyezés, mint teher, mint munkateher óriás mértékben megnőtt, és a vélemény tervezetem ezt tükrözi. Külön foglalkozom, hogy milyen a törvényhozási kapcsolatunk a bizottsággal, a delegált aktusokkal, a végrehajtás intézkedésekkel, illetve az információt serre, hogy az zajlik a bizottsággal. A, az unió kereskedelmi tárgyalásait hogyan követjük nyomon tehát ez volt a célom. Tagja vagyok az AFKÓ-nak is, és ezért követni tudom a jelentéstervezetet, amelyet Rangel úr ír. ő az ő kompetenciája az ő témája tágabb, mint a zenyém. Általában az EU-s szerződések, én pedig a jelenlegi szerződések alkalmazása, végrehajtásával foglalkozom. Az én tervezetem természetesen nyitott az önök értékelése irányában, ezért meg is adom a szót. Now remarks. Megjegyzések a bizottság részéről. Ki képviseli a bizottságot? Jean-Charles van Eckhart öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatunk erről a véleményről. Mielőtt szólnék erről, fontos emlékeztetni arra, hogy már az Európai Konvent alatt 2003-ban is, 2010-ben is világosan látták, hogy változik a világ. A seattle i csata után voltunk, és nagyobb demokratikus legitimitásra volt szükség. Némi nyugtalanságot okozott ez egyes körökben, de mint ahogy a véleménye helyesen rá mutatott, itt a törvényhozási együttműködés megfelelően működik, együttműködőek a partnerek, és ez a kereskedelmi területen még, talán még fontosabb, mint máshol. A bizottság és a parlament kapcsolatai nagyon konstruktívak voltak az utolsó évben, és a kollégák nevében is beszélek, akik itt jártak a szakbizottságnál, nagyon örültünk annak a politikai dimenziónak, amelyet adott a mi munkánknak a szakbizottság, a parlament, és választott képviselőkkel működhettünk együtt, ezt nagyra értékeltük így nagyobb az átláthatóság az intézmények között a nemzetközi egyezmények előkészítése, már pedig éppen ez volt a célunk minden szinten, politikai szinten, és ezért volt interakció a szakbizottsággal, de technikai szinten is volt titkárság közzi egyeztetés. El kell mondani, hogy nincs is precedens ilyen, ilyen együttműködésre, ami még a megfogalmazás szintjére is kiterjed. Nagyon prózai példa a keret megállapodásokról van szó, de nem csak a megfogalmazásról, hanem a szellemről is. Például tegnap este a bizottság és a szakbizottság képviselői együtt vacsoráztak. Az ilyen jellegű események kölcsönös bizalmat ébresztenek minden szinten. Köszönjük szépen a titkárságnak és a politikai tanácsadóknak, azért, mert az utóbbi években bizalmat tanúsítottak irántunk. A keret megalapodásoknál éppen erre van szükség. Megosztjuk az információkat egymással, és a monitoring szabály kidolgozása is együtt történt. Így tudtuk, hogy a tárgyalások során milyen információk szükségesek, illetve hallottuk önöktől a visszajelzést. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások, Tudjuk például, hogy sok információt szállítunk önöknek írásban, és ez néha nehezen emészhető nagyon technikai lehet. Sajnálok egy egyes releváns információ időnként nem a normál csatornákon keresztül ért el önökhöz, hanem máshogy. Ha ez tényleg így történt, akkor nagyon sajnáljuk. Mi még jobban, mint önök, mert ez azt jelenti, hogy ezt közelebbről meg kell vizsgálni, és javítani kell az információ szerint. Még illetve, elnök úr, az a vélemény, amit írt a lehető legjobb vélemény, legjobb együttműködésről szól, amely reméljük folytatódni fog. Elnök, köszönöm szépen. Az önök munkája ihletett meg bennünket itt a parlamentben. Nos, Komolyra fordítva a szót, mi is örülünk ennek az együttműködésnek. Ez nem exkluzív politikája az uniónak, de nagyon aktívak vagyunk egyben, és az európai politikák közül ez a sikeresek közé számít. Örülünk a részvételünknek ebben a munkában és a politika megvalósításának. Azt hiszem, az a fajta kapcsolat, amelyet sikerült megvalósítani a bizottsággal, a biztossal, a főigazgatóság vezetői, a tárgyalások vezetőivel, mind a legjobb példát mutatják, példásak most már nagyon régóta vagyok a politikában, nemzeti szinten, illetve EU szinten. A parlamentáris demokráciákban, parlamenti demokráciákban így kell ez történik. A parlament és a végrehajtó hatalom kapcsolata így kell alakuljon. Összesen támadtuk a bizottságot. Tudjuk, hogy ugyanazért a célért dolgozunk. Az Európai Unióért. Ezért a véleményem, csak a személyes véleményem, az, hogy nagyra értékelem, amit a az elmúlt négy évben a bizottság tett értünk, és köszönöm a kollégáknak, hogy ezt a megközelítést követték. Felelős, szigorú megközelítés. Így látjuk a végrehajtóhatom és a parlament kapcsolatát. Nos, készen állok javítani a véleményt, a módosítókat december 19 délig kell benyújtani. Hogyha megengedik, akkor most átadom a szót Robert Sturdynek, hogy helyettesítsen, mert repülőre szállok Atén irányába. Köszönöm szépen, mindenkinek boldog karácsonyt, kremes karácsony, boldog új évet kívánok! Right. Item 23. Prevention. 23-as pont az idegenhonos fajok behurcolásának és elterjedésnek megelőzése és kezelése. Hát ez eh, egyes országokra vonatkozik csak. Úgy a vélemény eh, tervezetet az MV tárgyalta, Catherine, ez a te jelentésed. Köszönöm szépen, Robert. nagyon nehéz így, hogy senki nincsen jelen eredetileg. Ez nem kereskedelmi kérdésnek tűnik, csak hogy az állatok és növények kereskedelme óriási. 2010-ben 5 milliárd font volt ez az Egyesült Királyságban. Az özön fajok leginkább kereskedelem révén jutnak be az egészségügyi egészségügyi célokból ennek óriási ökológiai és egészségügyi következményei vannak. Ennek a bizottságnak nem témája az illegális kereskedelem, de ezt is szem előtt kell tartani. Hogyha hálózatként kezeljük a kereskedelmet, akkor az állatkereskedelem és a növénykereskedelem óriási, és sokkal gyorsabb a, az utazás, és sokkal több állat ér célba. 12 ezer eh, állat és eh, növény eh, faj van, ami nem jelenik meg természetes úton az EU-ban. Ez a természetre is és az emberre is veszélyt jelent. 2,1 milliárd euró kár származik ebből a szabályozatlan kereskedelem jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért fontos ez a jelentés. Ez a, ezért 50 olyan faj van, aminek itt a jelenléte nem rázsirreális. Van ezen közül is, ezek közül is hetet kell kiemelni. ezzel foglalkozik a módosítom. E, egyes meghatározások nem pontosak, ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg módosítókat, és egyes meghatározások a fajokról meg is változtak. Tehát nem csak fajokról kell beszélni, tágabb körről rugalmas kell legyen a lista, és tudományos alapokon kell nyugodjék. Nem szeretném a házi kedvenc kereskedelmet támadni. De monitorozni kell a karantént, eh, hogy hogyan ez a tagállamok kompetenciája. Eh, a 9-10-es, 11-es módosító foglalkozik ezzel, ezt szabályozni kell. Eh, van még egy kérdés, az EU-n belüli mozgás. Um, nem feltétlenül kereskedelmi kérdés ez, ezzel kapcsolatban a módosított közvetlen az MV-be kell benyújtani. Nincs sok időnk, nem volt sok időnk ezt vizsgálni. Azt hiszem 19-ig lehet benyújtani a módosítókat, és gondolom ezen a héten mással foglalkoznak, de január 8-án ezt újra tárgyalja az envi. Ez nagyon időszerű munkája bizottságnak, és mindenképp szükség van rá, már régóta szükség van rá, és előre kellett régóta lépni, túl sok a világban a kockázat a környezettel és az emberrel szemben. Köszönöm szépen. Valenszó parancsoljon. Köszönöm szépen. várom, hogy mindenki fölvegye a fülhallgatóját. Tehát az Európai Uniónak egyik fontos célkitűzése a környezetvédelem, a biológiai diverzitás védelme itt az európai kontinensen. És hát úgy tűnik, hogy vannak olyan idegen fajok itt az Európai Unióban, amelyek bekerülnek ide az EU-ba, és utána pedig a biodiverzitást fenyegetik alá aknázzák itt az EU-ban. Ennek több oka is lehet. Sokszor elterjednek ezek a szabadon engedett idegenfajok, és összesen már 12 milliós kárt okoztak. Az Európai Unióban körülbelül 12 ezer idegenfaj található, és ebből 1500 közvetlen fenyegetettséget jelent a biodiverzitásra, és így tehát nagyon komoly negatív gazdasági hatással jár. Természetesen mi is szeretnénk csökkenteni az idegen fajokat, és meg kellene néznünk azt is, hogy hány idegen faj szerepeljen ezen a bizonyos listán. Úgy gondolom, hogy az 50 az nagyjából megfelelő. Ezeknek a fajoknak egyébként Azért kell szerepelniük ezen a listán, mert ezek közvetlen fenyegetést jelentenek a biodiverzitásra. Az sem jó, hogyha túlzottan kevés fajt szerepeltetünk a listán, mert akkor nem leszünk eléggé hatékonyak a fellépésünkben. Hogyha megnézzük azokat a fajokat, amelyek még mindig a listán szerepelnek, illetve azokat, amelyek nem szerepelnek a listán. Szerintem ez nem egészen logikus. Szerintem egyáltalán nem kellene öt évre befagyasztani ezt a listát. Én nem hiszem, hogy ez bármilyen célt szolgálna. Szerintem inkább az lenne a fontos, hogy megfelelő rugalmasságot biztosítsunk a fellépés esetén, tehát hogy lehessen változtatni ezen a listán és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy vannak olyan fajok, amelyeket mondjuk valamilyen akvakultúra keretein belül a halászati ágazatban hordoznak be az Európai Unióba. Szerintem ezeket a fajokat sem lehetnek, vagy nem kellene kihagyni, mert ezeknek nagyon komoly piaci értékük van, és ezeknek a keretek között történő szaporítása semmilyen problémát nem okoz a környezetre nézve. Tehát be lehet hozni olyan invazív halfajokat, vagy egyéb akvakultúrás halfajokat, amelyeket utána zárt területen lehet szaporítani, ezek nem okoznak problémát, nem okoznak fenyegetést az ökoszisztémánkra nézve, és ezek az akvakultúrák nagyon komoly gazdasági hatással bírnak. Úgyhogy ezeket az aspektusokat is figyelembe kell venni, és ilyen szempontból is kiegyensúlyozott szöveghez kell eljutnunk a tagállamok közötti harmonizáció szintén nagyon fontos, ugyanis eddig, ha jól tudom, akkor minden egyes tagállam külön-külön lépett fel, és ez nem volt feltétlenül hatékony így. sokszor 40-től 100 millióig terjedő összeget költöttek ezekre a tevékenységre a tagállamok, pedig jó lenne, hogyha EU-n belüli együttműködés, sőt, Nemzetközi együttműködés jönne létre, és a szakértőket és az akadémiai világot, a tudósokat is be kellene vonni ebbe a munkába. Tehát számos dologról kellene még beszélnünk. Egyébként a szöveg nagy részével egyet tudok érteni. Köszönöm szépen, Perikió úr! Én is köszönöm, elnök úr! Úgy gondolom, hogy mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy egy ilyen jellegű rendelet fontos. az idegen fajokkal való, vagy az idegen fajokra vonatkozó politikánkat a teljes biodiverzitás és ökoszisztéma védelmi politika részévé kellene tenni, hiszen nem csak kereskedelmi kérdésekről, hanem környezeti kérdésekről van szó, és itt megemlítésre került, hogy itt akár 5 milliárd euróról is szó lehet. Ami a listát illeti, nem kellene a listát 50 fajra koncentrálni vagy leszűkíteni, mert ez még a felét sem jelenteni azoknak a valóban veszélyes idegenfajoknak, amelyek itt megtalálhatóak az EU területén. Meg kellene néznünk, hogy mely fajok jelentenek valóban nagy kihívást, és ezeket kellene felvenni, valamint a hetedik cikkkel kapcsolatos derogációkról is beszélnünk kellene még. Itt a szakbizottságon belül meg kellene vizsgálnunk, hogy egy bizonyos faj esetében bizonyos tagállamoknak milyen feltételek mellett lehet derogációt nyújtani, hogy egy bizonyos tagállamban, hogyha egy faj invazívnak számít, egy másikban meg nem, akkor ez nem okoz -e kereskedelmi problémákat tekintve, hogy egy egységes belső piaccal próbálunk itt dolgozni. Tehát, hogyha vannak ilyen kivételek, hogy bizonyos invazív idegenfajok egy másik tagállamban nem számítanak annak, akkor az alapvetően megingatja a belső piac megfelelő működését. Tehát ezekkel a derogációkkal, ezekkel a mentességekkel kapcsolatban van ilyen jellegű aggályom. A derogációkat még egyszer át kellene vizsgálnunk minden olyan cikknél, ahol felmerülhetnek ilyen kereskedelmi jellegű derogációk. Köszönöm szépen! Szeretne még valaki hozzászólni? Hogyha nem, akkor én is szeretnék valamit elmondani, Ketrin. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy komoly problémával kell szembenéznünk az Európai Unióban. Számos olyan faj van, például a nyérc, amely nagyon komoly mezőgazdasági problémákat okoz. Van egy korlátozott listánk, ugye, és ezen nem feltétlenül szerepel minden egyes olyan faj, amely komoly problémákat okoz. A bizottság részéről François Lékenhotnak adok szót. Köszönöm szépen. Az INTA szakbizottság dolgozik tehát ezen a vélemény tervezeten és mi nagyra értékeljük a bizottság véleményét, Az EU környezeti akiának tökéletes végrehajtását is figyelembe kell vennünk. Az OECD szabályokat is néznünk kell, ugyanis az OECD országok közül nem olyan sok van, amelyik még nem reagált erre a kérdésre, és az Európai Unió is ide tartozik. Tehát egy olyan rendszerről van itt szó, amely mind ökológiai szempontból, mind pedig szocioekonomiai szempontból nagyon fontos. Ezért tényleg olyan gyors fellépésre van szükség, amelyet tagállami szinten nem lehet megoldani. Nagyon sok mindent nagyon hatékonyan elvégeztek már a tagállamok, de ezt meg kell erősíteni, és össze kell fogni a jelenlegi javaslat keretein belül. Amikor környezeti kérdésekről van szó, és ez meg is jelenik a szerződésben, ez semmiképpen nem mehet kereskedelmi és belső piaci előrehaladás vagy szabályok ellenébe. Azt hiszem, hogy ez a javaslat lényege. És röviden szeretnék még valamire reagálni. Több kolléga is említette, hogy a bizottság eredeti javaslatában az első végrehajtási fázisban értem a keppinggel kapcsolatos problémákat, de azt is tudom, hogy ezt sem a tanács, sem pedig a szakbizottságok, a halászati szakbizottság és a környezeti szakbizottság sem fogadta tártkarokkal, tehát ismerjük az önök véleményét és problémáit a keppinggel kapcsolatban. Ami a mezőgazdaságot és az akvakultúrákat illeti, az akvakultúrák kapcsán itt megjelenik a bizottsági javaslattervezetben, hogy az akvakultúrákra továbbra is az akvakultúrás rendelet vonatkozik, tehát mi nem szándékozzuk ezt semmilyen módon kezelni a jelenlegi szövegben. Természetesen fontos, hogy legyenek hidak a különböző jogszabályok között, hogy ne kelljen mindig újra feltalálni a spanyol viaszt, de szeretnék mindenkit megnyugtatni afelől, hogy az akvakultúrák megfelelőképpen lefedésre kerülnek az akvakultúrákról szóló rendeletben. A derogációkkal kapcsolatos megjegyzéssel is egyetértek. Meg kell néznünk, hogy mindaz, ami a szövegben szerepel, a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal összeegyeztethető-e, hiszen csak így tudunk megfelelőképpen fellépni Európai Uniós szinten. Nyilván erre maximálisan odafigyel a bizottság is. És azzal fejezném be, hogy uh, itt a szakbizottságban úgy tűnik, hogy mindaz, ami elhangzott, az nagyjából tükrözi azt, amit a tanácsban, amit a halászat és a környezeti szakbizottságban hallottunk, úgyhogy ezek után, az egybehangzások után tényleg elképzelhető, hogy már első olvasatban megállapodásra jussunk, és akkor tényleg gyorsan tovább léphetünk, és hatékonyan kezelhetjük ezeket a kihívásokat. Köszönöm szépen! Katrin, szeretnéd lezárni a vitát? Igen, igen. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak és a bizottságnak is a megjegyzésekért. Az akvakultúrák kérdése valóban érdekes kérdés. Egyrészt, hogyha ezeket az idegen halfajokat elengedik, akkor ezek úgysem élnének túl, meg hogy ezeket hát elvileg ugye zárt keretek között tenyésztik. Azt nem tudom, hogy ezek a halfajok, hogyha ezeket mondjuk szabadon engedik, akkor ezek túlélnek-e? Természetesen az attól is függ, hogy éjszakon vagy délen, hogy hideg vagy meleg vízbe kerülnek, hogy egyáltalán a telet túl tudják-e élni, mondjuk az egzotikusabb vagy trópusi fajok. Tehát ezek nagyon sok esetben ugye amúgy is alkalmas, alkalmatlanok lennének a túlélésre, ugyanakkor vannak olyan halfajok, amelyek túlélnek, és veszélyt jelenthetnek az adott vizeinkben élő fajokra. Aztán az ezekkel az állatokkal érkező patogén anyagok is átkerülhetnek a kétéltőekre, békákra, akik azokban a vizekben élnek, ahol szabadon engedték, vagy ahová kiszöktek ezek az invazív fajok. Ez persze nem csak az akvakultúrás állatokra vonatkozik, hanem a hobbi állatokra is, amelyek elszöknek, amelyeket szabadon engednek. Természetesen várjuk a bizottság további véleményét, és reméljük, hogy még a mandátum vége előtt le tudjuk ezt zárni, és nem fogjuk vesztegetni az időnket. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Köszönöm szépen, Ketrin! december 19-a módosítók benyújtási határideje. És akkor most vissza kell lépnünk egy pillanatra, mert kimaradt a 18-as napi rendi pont. Ez az én szövegem. Röviden át fogok futni ezen, mert azt hiszem, hogy a véleménytervezetet mindenki látta már, ez egyébként is nagyjából önmagát magyarázza. Az új korrával megkötendő megállapodásról, keretmegállapodásról van szó. Reméljük, hogy a politikai és a kereskedelmi együttműködés is megvalósul, és a szabályozási kérdéseket is tudjuk majd tisztázni. Úgy gondolom, hogy az EU-FTA működése óta mind a kereskedelmi, mind pedig a diplomáciai kapcsolatok javultak, és reméljük, hogy ezek a jövőben is javulni fognak. Vannak olyan területek, ahol még javítani lehetne az együttműködésen, a KKV-k területén, a szellemi tulajdonjogoknál, a vto s kontextusban. Ezek azok a pontok, amelyek még javításra szólnak az EU és Korea között, és most várom a megjegyzéseket. Senki se szeretne hozzászólni, akkor a külügyi szolgálat képviselőjének adok szót, tessék. Yep, thanks. Um, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, csak nagyon röviden üdvözöljük ezt az ajánlott tervezetet. A bilaterális kapcsolatok Koreával valóban nagyon jól alakulnak, és a, a keretegyezmény végrehajtása még inkább előrébb fogja vinni ezeket a kapcsolatokat. A, a figyelmüket felhívtam a, a 8-án, november 8-án tartott EU-Kórea csúcstálkozóra, ahol jelentős eredményeket sikerült elérnünk, például beindítottuk a párbeszédet az iparpolitikáról, például a kkv tekintetében is itt fontos párbeszédet folytatunk, és politikai lendületet adtunk az innováció kutatás területén történő megállapodásoknak. Úgy gondolom, hogy itt is egybehangzóak a, a, a, az aggodalmaink, a KKV-k érdekeit kívánjuk mi is képviselni, és és hát a kereskedelem tekintetében és a szabadkereskedelmi megállapodása kapcsolatban is pozitívak a fejlemények, ahogy a kollégám majd elmondja, egyre inkább beindult és kifizetődik ez a, a megállapodás, meghozta a gyümölcseit. Köszönjük szépen, mondja az elnök, december 19-én 12 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Következő rendi pont 25-ös pont a három oldalú tárgyalások jelenlegi állása, de az érintett kollégák közül senki sincs itt, éppen ezért úgy gondolnám, hogy a következő ülésre kellene ezt tava, halasztani. És aztán a megfigyelő csoportok tevékenységének a nyomon követése áll még a napi renden. De, um, uh, az EU-orosz kapcsolatokról tudnánk beszélni, de az amerikai és a tajvani kapcsolatokkal foglalkozó kollégák nincsenek itt, úgyhogy ezt is elhalasztjuk. Következő ülésünk január 20-án, 21-én kerül megtartásra. Köszönjük szépen, hogy a mai ülésen részt, vettek, és nagyon boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok mindenkinek!